bizottságunkban terjeszteni a módosításokat. Március 20-án fogunk itt az MV-ben szavazni. A koordinátorok úgy is döntöttek, hogy módosításokat lehet majd beterjeszteni a bizottság javaslatához, a közös rendelkezésekről szóló rendelethez, ami egy együtt döntési fájl. Ezért nem lesz véleményelőadó, hanem megint csak módosításokat lehet majd beterjeszteni, és ezekről pedig az MV-ben fogunk szavazni. Az eljárás ugyanez, mint ahogyan elmondtam már a korábbiakban, ez esetben a regi szakbizottság az illetékes. A módosítások határideje 2018. március 6-a délelőtt 11 óra az MV-ben pedig április 25-26-án fogunk majd szavazni. Ma 21 nyelven van tolmácsolás, és szokás szerint a fájlok elektronikus úton is elérhetők, az e-meeting alkalmazáson keresztül interneten is lehet követni ezt az ülést. Most pedig az első napi rendi pontunkra fogunk áttérni, ez pedig a 105-ös szabálynak megfelelő kifogás a dohánytermékek nyomon követhetőségi rendszerének részeként kötendő adattárolási szerződések kulcsfontosságú elemei. Omácsi úr az előadó ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban, és most pedig állásfoglalási indítványról fogunk tárgyalni. Elsőként természetesen Omárcsi úr kap szót, parancsoljon öné a szó. Madame la Présidente, je vous remercie. Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Ez a vita már régóta váratott magára, alapvetően fontos kérdésről szól, a dohányzás elleni harcról, az, a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni harcról, illetve a szükséges nyomon követési rendszerről, amely kíséri ezt a harcot. Nagy öröm számunkra, hogy itt a bizottságon belül folyik ez a vita, az Európai Bizottság jelenlétében átlátható kereteken belül itt a mi szakbizottságokon belül kell lefolytatni ezt a vitát, nem pedig zárt körben, ahol az európai képviselők holnap kialakított álláspontját befolyásolni kívánnák. Ahogyan ezt jelezték az azok a szövetségek, amelyek a dohányzás ellen harcolnak, illetve ennek káros hatása ellen az egészségre, és az Európai Bizottság nyomonkövetési javaslatát, illetően egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy a dohányipartól függetlenül történt. 2008-ban a keret egyezmény résztvevői, akik a dohányzás ellen harcolnak, fogadták ezt el, úgyhogy nagyon fontos, hogy <clears throat> az állami szervek, és idézek, védjék azt az eljárást, amely a közegészségügyi intézkedések végrehajtására irányulnak, az védelme érdekében, a dohányzás elleni harc érdekében. A 2014-es dohányzás elleni irányelvet az Európai Bizottság nem teljes mértékben hajtotta végre, és nem úgy, hogy tiszteletbe tartotta volna ezt a keretegyezményt. Ezen irányelv vonatkozásában van egy csomó olyan rendelkezés, amely a dohányipar számára több felelősségi kört is meghatároz, a különböző dohánytermékek nyomon követése keretén belül, amelyről ma vitát folytatunk. Egyébként a nyolcadik cikke ennek a jegyzőkönyvnek arról szól, hogy minden egyes félnek kötelezettsége, és megint csak idézek, olyan rendszer, nyomon követési rendszer létrehozása, amelynek értelmében minden ö, saját területén ö, előállított vagy oda importált dohányterméket ellenőriz. Mindenfélnek ö, nyomon kell követnie ö, ezeket a termékeket, mégpedig úgy, hogy a különböző illetékes hatóságok ezen feladatuk keretén belül a dohányiparral, illetve a dohányipar érdekeit képviselőkkel együtt csak olyan mértékben léphessenek fel, amennyire ez szükséges. Ami a végrehajtási aktust illeti, mivel a végrehajtási aktus szerintem ezeket nem tartja tiszteletbe, nevezetesen a nyomonkövetési rendszert, ezt ugye senki sem vitathatja, nem teljes mértékben ellenőrzi ezt sem az Európai Bizottság, sem a tagállamok, és azok a kapcsolatok, amelyek létrejöttek a dohányiparral, túllépnek azon, amely a leginkább szükséges fogalmát kimerítik. A dohányiparnak kell tehát a szolgáltatóval szerződést kötni, amely az adatokat tárolja, illetve azokat az adatokat, amelyek a saját a előállított dohánytermékekre vonatkoznak. Ezért nem én mondom azt, hogy saját maguk szervezik a cigaretta kereskedelmet. Én úgy gondolom, hogy az egyezményt aláíró felek maguk is régóta elismerték, és megint csak idézem, hogy milyen sokféle az a stratégia, amelyet a dohányipar alkalmaz annak érdekében, hogy a különböző dohányzás elleni ö, intézkedéseket kezeljék. Higgyék el, ezért kell nekünk ez a delegált és végrehajtási aktusok tára. Ugyanakkor igaz az is, hogy a javasolt rendszerben vannak jobb megoldások is a jelenlegi helyzethez képest. De azt sem mondhatjuk, hogy a, az állami hatóságok és, az, és a dohányipar közötti kapcsolatok tönkre mennének a ma az Európai Bizottság által javasolt nyomonkövetési intézkedések miatt. És nem igazán értem, akár csak az európai állampolgárok, hogy több rendszer közötti választás során, nevezetesen, hogy függetlenebb vagy kevésbé függetlenebb legyen a rendszer az ipartól, ne csak a hatékonyságon alapuljon. Én viszont úgy gondolom, hogy ami a közegészségügyet illeti, nagyon fontos a dohányzás elleni harc. Az Európai Bizottság számára fontosabb az, hogy mit nyerünk az emberi egészségügy terén, nem pedig a profit kell, hogy az elsőrendű szempont legyen a dohányipar számára. Mindezen okoknál fogva nyújtom be ezt a kifogást. Az Európai Bizottság azt mondja nekünk, hogy már nincs semmi manőverezési lehetőségünk, és így kell elfogadnunk ezt, ahogy van. Jó, rendben van. De akkor mit jelent a parlamenti demokrácia az Európai Bizottság számára? Felteszem ezt a kérdést az Európai Bizottság számára nincs más választási lehetőség, mint el, hogy elfogadja mindezt. És végül is nincsen semmiféle mondani valónk, azon kívül, hogy minden rendben van. Akkor mi semmit nem érünk. Én viszont úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek kötelessége, a mi környezetvédelmi szakbizottságunknak kötelessége az, hogy arra szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy javítson azon a delegált aktuson, amelyet mi úgy ítélünk meg, hogy problémás és nem elegendő. Nem felelősségtes, fel, felelősségteljes felépés az Európai Bizottság részéről, ha úgy jár el, hogy azt mondja, hogy vagy elfogadjuk, vagy elvetjük ezt a delegált aktust. Ott van a glifozát, a ö, genetikailag módosított ö, növények. <clears throat> És a végén mindenki téved, az állampolgárok, az egészségügyi világszervezet, a tudósok, mindenki, kivéve az Európai Bizottság. Kérem a kollégákat, hogy holnap legyen bátorságuk élni azzal a hatáskörrel, amelyel parlamentünk rendelkezik, és szavazzák meg az általam benyújtott kifogást az emberi egészség érdekében. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Nomázsi úr. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Először is Florenc úr. Ja, jó. Kedves fiatal kollega. Nagyon jó benyomást tett rám is ám azt a benyomásom is van, hogy eh, szépen kisimítsa az európai teendőket, amelyek korábban történtek. Ezek körében egyetlen állítását sem tudnám aláírni. Zsül francia kollégám és Linda meg Evan munkára emlékeztetek, akik nagyon keményen dolgoztak a dohány lobby ellen, éjjel-nappal, hogy elérjük azt, ami elérjük. És erre büszkék voltunk. Ön pedig erről nem nagyon beszélt és a szociál demokratákat nem szoktam dicsérni, ám mégis azt kell mondjam, Linda meg Evan vezetésével nagyon jól dolgoztak. Ezt nem szabad lesöpörni az asztalról, az első. A másik pedig az, úgy gondolom, azt is meg kell lássuk, hogy nagyon elkéstünk. Hogyha önnek nem tetszik ez a visszakövethetőségi szabály, akkor azon politikai családja inkább a triológus tárgyalások során vagy valahol máshol kéne ezt, kellett volna ezt érvényesítse. Ott meg nem nagyon láttam önt, ahogy karácsonykor mondjuk, mikor az ötödik gyertya ég, akkor már elekéstünk a karácsonyról. Ezzel a dokumentummal már semmit sem tudunk elérni, vagy változtatni. Ha valamit tényleg el akartak volna érni, akkor sokkal korábban kellett, hogy felébredjen, erre hívnám fel a figyelmét. Ugye a függetlenség fogalma nagyon nehéz meghatározható. Ki a független? Én független vagyok. Én mezőgazdász vagyok, egy csomó dologban nem valhatom magam például függetlennek. Nagyon nehéz definiálni tehát a függetlenséget, ám ha az Európai Bizottság ott úgy írja le, hogy azt a bizottsági tisztviselőt, aki sajnos elhagyott már minket, ahogy ön, akkor bizony minden parlamenti eszközzel arra azt kéne, azért kéne mozgósítsuk az erőinket, hogy ne kapjon többséget ez a dokumentum. Tehát nem először, hát másodszor történik ez. Én azt mondom önnek, hogy szerintem keressen valami más sikeresebb foglalatosságot magának, mint ilyen dokumentumok beterjesztését. Köszönöm szépen. Panyé úr. Euh, euh, Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először engedjenek meg néhány szót arról, hogy olyan témáról van szó, amit nagyon jól ismerünk itt a szakbizottságon belül. Florence úr nagyon jól megfogalmazta azt, hogy az a munka, amit 2014-ben Linda McEvans vezetésével végeztünk, hogy végre legyen egy irányelv, és gyakorlatilag óriási politikai munka folyt. Azóta egy munkacsoport elnöke is voltam, hogy a dohánytermékeket ne a dohányipar kezelje. Ebben a munkacsoportban óriási harc folyt. Voltak persze más harcok is, amelyeket megnyertünk. Például az Európai Bizottság, az Európai Unió finanszírozása terén az egyes dohánytermékek vonatkozásában, amelyeket aztán végül sikerült tavaly júniusban lezárni olyan szerződésen, amely pedig több éven keresztül tartott. Tehát a politikai döntések hozatala során nagyon fontos volt a befolyása a dohányiparnak, és sikerült visszatántorítanunk a Philip Morris-t és a dohányipart. Tehát folytatódik a harc a nyomon követéssel. És meg kell mondanom, hogy amit aztán döntöttünk a 2014-es irányelv keretén belül, ez független nyomon követés lenne a tagállamokban, a tagállamok által, az államok által, 2019. <clears throat> május 20-ától kezdve. Tehát nyertünk, 2019-től kezdve nem lehet monopólium ezen a téren, legyen az a Philip Morris, vagy a dohányipar, akik a monopóliumot akarják továbbra is a nyomonkövetés terén is a kezükbe kaparintani. De ugyanakkor mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy egyfajta monopólium ne váltsa ki a másikat. aztán egy olyan nyomonkövetést szeretnénk elérni, ami átlátható lenne és független. Tehát delegált jogi aktusról van szó, amely lehetővé teszi azt, hogy aztán a lehető legnagyobb átláthatóságot elérjük. Mert nagyon jól tudjuk, hogyha ez a delegált aktus a 2014-ben megnyert politikai harc következtében függetlenséget jelent, Ha ez nem így lenne, akkor nem lenne nyomon követés. Florence úr is emlékeztetett arra, hogy itt prioritást élvez ez a harc, ami a, a jegyzőkönyvet illeti. 2016. <clears throat> június 24-én ratifikálták ezt, csak 2022-ben lát majd napvilágot a legjobb esetben. Gyakorlatilag a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet ajánlásait kellene erősítenünk, mert tíz éve már nyomon követi ezt a dohányipar. Tehát csak 2022 lesz, nem 2019, amit mi szerettünk volna, és mi támogatunk az Európai Unió szintjén. Ez megint csak egy olyan harc volt, amit mi ö, harcoltunk végig, és megnyertünk. És azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy továbbra is résen legyünk, és hogy a nyomonkövetési rendszer függetlensége, megbízhatósága létrejöjjön, és úgy gondolom, hogy jelentés készítünk, akinek egyébként is képviselői tevékenységét nagyra értékem, rámutatott arra, hogy milyen mértékű ez a politikai harc, és örülök, hogy csatlakozott a munkánkhoz, hogy egyre több katonánk harcolhasson ezen a fronton. Hogy csak egy-két olyan győzelmet emeljen ki, amelyek az elmúlt éveket jellemezték. Köszönöm. Máki. Köszönöm szépen, Jetem Meki asszony a következő részasszony nevében. Tisztelt elnök asszony, Frederik Rész az árnyék jelentéstevőnk ezzel kapcsolatban, azonban ő azt kérte, hogy a nevében én szólaljak fel, hiszen nem tud ma eljönni erre az ülésre. Szeretné hangsúlyozni a következőket. Azok eh, Omácsi úr által említett érvek ugyanazok, amelyeket az EFD frakció részéről tavaly novemberben is hallhattunk, és amelyeket az NV bizottság nagy többséggel elutasított, beleértve az ALDE tagjait is. Rísz asszony szeretne emlékeztetni minket arra, hogy a javasolt nyomon rendszer ezzel kapcsolatban, ahogyan maga az ipar a cigarettákat és a dohányt eh, gyártja, ezzel kapcsolatban valódi ellenőrzés fog megvalósulni. Az egyéni azonosítókat egy független harmadik fél fogja kijelölni, és a dohányiparnak semmilyen beleszólása nem lesz a nyomon követhetőségi rendszer kialakításában. Részasszony azt is gondolja, hogy az új nyomon követhetőségi rendszer nem tökéletes, egyértelműen van még mit javítani, hiszen a dohánygyártóknak még mindig szerepük lesz abban, hogy az adattároló vállalatokat kinevezzék. Azonban még akkor is, hogyha szigorú kritériumokat követelünk meg, úgy gondolja, hogy nincs semmi garancia arra, hogy a rendszer valóban független lenne a nagy dohányipari vállalatoktól. Végül, de nem utolsó sorban részasszony szeretné hangsúlyozni, hogy ha ez az ellenvet, hogyha ezt az ellenvetést megszavazzák, akkor a teljes nyomon követési rendszert 2019 májusában nem lehet majd a tervek szerint bevezetni. És ez pedig egyértelműen a dohányipar nagy győzelemként élné meg, és szerintem az MV Bizottság egyértelműen nem ezt az üzenetet kívánja továbbítani, ezért Frederik Ries azt ajánlja, hogy az ALDE frakció holnap reggel az ellenvetést leszavazza, és a továbbiakban is bízunk a DG Santéban a dohánytermékek elleni küzdelem terén. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden fogok hozzászólni, magyar képviselő asszony az ECR részéről. Attól tartunk, hogy ez megint egy olyan terület, ahol az ellenvetés sokkal rosszabb hatással lesz, mint annak hiánya. Talán időnként kivételesen vannak olyan esetek, amikor együtt döntésben elfogadott jogszabályokat hatályba lépés előtt felül kell vizsgálni. Ezek kivételes esetek, és jelen esetben nem erről beszélünk. Részasszonyjal egyetértek, hogyha ezt hogyha ezt az ellenvetést megszavazzuk, akkor kizsákmányolható lesz a teljes rendszer. Legkorábban 2020-ban vezeték be eleve a nyomon követhetőségi rendszert. Miért akarunk még ehhez képest és késedelmet? És egyáltalán nem gondolom, hogy hogy érdemes ezt most itt, itt és most módosítani és megváltoztatni. Köszönöm, mondja az elnök. Szeretne még valaki hozzászólni ezzel kapcsolatban, hogyha nem, akkor a bizottsághoz fordulnék most. A főigazgató helyettest hallgatjuk meg a DG Center részéről. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm. Köszönöm, szeretném megköszönni elsősorban az MV bizottságot, hogy meghívta a bizottságot arra, hogy bemutassa a delegált jogi aktus tervezetét, amely az adattárolási szerződések ellenéről szólnak, és amely a dohánytermékek visszakövethetőségét érinti. Ez a delegált jogi aktus, amelyről szó van, 2017. december 20 én került elfogadásra a bizottság részéről, és ezen a napon került elfogadásra az a végrehajtási rendelet, amely az operatív rendszerek felállításáról szólt, valamint a dohánytermékek biztonság eleméről szóló elem. Ezek az intézkedések együttesen alapítják meg azokat a kereteket, amelyek révén egy EU szerte érvényesülő biztonsági és visszakövetési rendszer érvényesül a dohánytermékekre, ahogy a 15-ös és 16-os irányelvi pont is megköveteli. Mi a ma vita tértját képező rendeletet figyelek kísértük, és úgy gondolja a bizottság, hogy az indítványban szereplő agályok nem megalapozottak. Először is eljárásjogi kérdés, bár fontos, hogy látnunk kell, hogy az agályok legnagyobb része, amelyeket a tervezet tartalmaz, a visszakövetetési rendszerek az aspektusra vonatkoznak, amelyek az implementált jogi aktus részét képezik, a nyomokat rendezett létrehozásáról, és nem a most vizsgált jogszabályról. Arról is emlékeztetnék, hogy november 29-én az MV Bizottság elutasította azt a tervezetet, amely ellenezte volna ennek a rendeletnek a bevezetését. Úgyhogy ez a vita már lefolyt, és az MB Bizottság úgy értékelt, hogy nem kell blokkolni ezt a lépést minden mellett. Tekintettel arra, hogy a felvetett elemek rendkívül fontosak a mostani tervezetben is, röviden válaszolnék rájuk. Válaszom különösen a rendkívül, arra a rendkívül fontos kérdésre tért ki, hogy mennyire független a dohányipartól a rendszer. Többszörös garanciákat vezettünk be a jogszabálytervezetben, hogy biztosítsuk azt, hogy a nyomankövetetési rendszer teljes mértékben a nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság hatáskör alatt maradjon. E garanciák részleteit egy technikai fish táblázatban taglaltuk, amelyeket az ENVI-nek megküldött a bizottság. Ám hangsúlyoznék két rendkívül fontos elemet ebből. Először is. Az, hogy több szigorú és részletes értékelési kritérium szerepel, biztosítom azt, hogy minden harmadik fél, amely részt vett a rendszerben, valamint az alvállalkozóik is függetlenek kell legyenek az iparitól. Ezek a részletes kritériumok kapcsolódnak a jogi függetlenséghez is, a pénzügyihez, meg az összeférhetetlenségi szabályokat is meghatározzák. Másodszorban felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendszer eleve úgy került megtervezésére, hogy a hatóságok rendszerszerű rendőrséget tudjanak végezni a működésről. Különösen különleg, a különleges identifikátorokat említenék két tagállamban, amelyek a harmadik felek függetlenségi garanciáknak való megfelelését irányozzák elő, vagy pedig maguk kell ezt elvégezzék, nem a hatóságok. Ez a feladat nagyon a rendszerrendezőség legfontosabb elemeként körvonalazódott egy olyan résztes értékelés során, amelyet a bizottság a bevezetés előtt lépett még meg. Ez az előkészület egy technikai és jogi eszmecserét is tartalmazott a tagállamokkal, független szakértőkkel, külső kutatókkal. Azt is beláttuk, hogy egy bizonyos technikai alfeladatok kiadása harmadik feleknek, például olyan feladatok, hogy a unique identifierek, az azonosítók, a csomagoláson való megjelenítése kiadása kerül, nem ássa alá a rendszer függetlenségét, feltéve akkor, persze, ha a rendszer többi része olyan szigorúan struktúrált adatrendszerben működik, amelyek alapján időszerűen lehet ezeket elemezni megfelelő interfészeken. Ezért bízom abban, hogy az EU nyomonkövetkezési rendszere bizonyíthatóan független a dohányipartól, és a hatóságok ellenőrzés alatt működve teljes mértékben az FCTC protokoll 8 cikkének megfelelően működhet. Kapcsolódva a dologát jogi aktus adatfenntartási szerződésére vonatkozó elemeihez, azt is kiemelném, hogy a gyártók és importőrök szerepeltetése a szerződésekben azon harmadik felek megjelentése ezekben, amelyekben az adatok megőrzésével foglalkozó harmadik felek is szerepelnek, az 51 cikk hármas pontjában is szerepelnek a delegált jogi aktus, tehát csak tükrözi ezt a követelményt, és meghatározza azokat a szerződéses elemeket, amelyeket feltétlenül be kell tartani. Azt is figyelembe kell venni, hogy ez a szerződéses kapcsolat kulcsfontosságú lenne ez abban is, hogy az adattározási rendszer költségét átháríthassák a dohányiparra, amelyet egyébként az FCDC protokoll 8 cikke meg is követel. Lezárásképpen a bizottság úgy látja, hogy a delegált jogi aktus, melyről szó van, egyrészt megfelel az Európai Bizottság hatáskörének, és teljes mértékben kielégíti az EU és nemzetközi jogszabályokat, az FCDC protokollt és a vonatkozó irányelvet. A delegált jogi aktus módosítása az indítvány javaslatnak megfelelően nem csak azt követelni meg, hogy már elfogadott végrehajtási aktust kellene módosítani, hanem tökéletesen újra kéne nyitni az egész irányelv vitáját. És ez elkerülhetetlen azzal járna, hogy a végrehajtás mindenképpen csúszna, és ezáltal a dohányipar továbbra is szabályozatlanul működhetne a nyomon követhetőségi szabályok figyelembevétel nélkül, és ezt mindenképpen szeretné elkerülni az Európai Bizottság. Uh, Köszönöm szépen. Omázsi úr szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Egy perc. Merci. Köszönöm a szót. Egy percben szeretném elmondani hozzászólásként, hogy mi az Európai Parlament vagyunk, és ennek környezetvédelmi szakbizottsága, úgyhogy parlamenti képviselői jogunk, hogy kifogást emeljünk amikor ezt tesszük, az Európai Parlamentet tesszük még nagyobbá, amikor is ellenőrzi az Európai Bizottságot. Úgyhogy ezt a jogot alkalmazzuk, ez teljesen normális. Nincsen ezzel semmi gond. Én teljesen szokásos helyzetben vagyok, egyedül, mindenkivel szemben. Majd a történelem dönti el, hogy önök közül, vagy közülünk kinek volt igaza. De én úgy gondolom, hogy itt nagyon sokan feledkeztek el arról a botrányról, amely a dohányiparhoz kapcsolódott. Nagyon sokan felejtették el azt is, hogy milyen nyomást gyakoroltak akkor. Úgyhogy el kell hinni azt, amit mondunk, el kell hinni, hogy nem volt nyomás, úgy kell tekintenünk a helyzetet, hogy a bizottság nem manipulálta a szervezeteket, hogy nem volt nyomás az európai képviselőkön. Persze, ezt elhisszük bemondásra. De én magam úgy gondolom, hogy alapvetően senki nem hozott fel semmiféle ellentmondásos elemet és azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy javítani kell ezen a helyzeten. Higgyék el, állandó volt a kapcsolatom az egészségügyi világszervezettel. És mindenki úgy tekinti, hogy a nyolcas cikket nem tartják tiszteletbe. Kell ezen javítani. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Mindenki hozzászólt. Most szeretném bejelenteni, hogy a szavazásra holnap kerül sor. És márciusban a plenáris elé kerül a téma. Következő napirendi pontunk az EU-Kína kapcsolatok állása. Itt egy véleménytervezetet kell értékelnünk. Ek úr a vélemény előadója és övé a szó, parancsoljon. Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársak. Először is szeretném kifejezni örömmet afelett, hogy a szakbizottságunk ezzel a véleménnyel fontos hozzájárulást tesz az AFET jelentéséhez, az EU-Kína kapcsolatrendszert erősítve. A jogos bírálatok és aggályok megjelentésen túl, amelyek az emberi kérdéseket húzzák alá Kínában, Európának mégis fontos érdeke az, hogy kéz a kézben ugyanakkor a, a versenytársban, a, a kínai népköztársaságban ne csak versenytársat, hanem szövetséget is lássunk erősebb szakpolitikák kialakításában. Kína és Európa számára létfontosságú érdek a megújuló, és tiszta energiaforrások aranyán, arányának fokozása és a széndiokszid kibocsátás csökkentése. Kína a legnagyobb élelmiszertermelő világnak, az EU-val együtt ebben hatalmas feladat hárul ránk az antibiotikum rezisztencia elleni harcban, és általában az élelmiszer biztonság erősítésében. Itt az EU nem nagyon támaszkodhat már az Egyesült Államokra, és hogyha hatékony klímapolitikát célzunk meg, akkor úgy tűnik Kína a legalkalmasabb partnerjelölt arra, hogy az EU-val együtt éllovas szerepet vehessen át. A világ második legnagyobb gazdasági hatalmának támogatása nélkül Európa nem sok eredményt tud elérni a klímaváltozás megállításában sem, meg a környezet pusztítása elleni fellépésben sem. Most, amikor a tengerek és az erdők hatalmas katasztrófa el, előtt állhatnak. Más szóval tehát Kínával nagyon szorosan kell együttműködnünk, annak érdekében, hogy a fent említett problémákat valamiképpen megoldjuk. Kína és az EU együtt jó úton járnak. Láthatjuk ezt azokban a nagy beruházásokban, amelyekben a népköztársaság, az elektromobilitás, a szénenergia és szoláris energia, napenergia kiaknázásában szerepet játszik. E-, az EU-ban 45 milliárd eurós beruházást eszközöltek a népköztársaságbeli cégek ezekben az ágazatokban. Fontos, hogy a, kihasználjuk azt a tudományos alapot, amely alapján jó műszaki együttműködést tudunk megcélozni. A Kína és az EU együtt tudják a légszennyezést csökkenteni, és a foszilis energiahordozóktól való csökkentését, ö, függését csökkenteni e két gazdasági hatalomnak. A, a gazdasági növekedést a két térségben együtt egymást ösztönözheti, és munkahelyeket hozhat létre mind a két területen. Ezért remélem, hogy ez a vélemény meghallgatásra talál, és fontos üzenetet fogalmaz meg a tagállamok felé. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, most pedig Fália úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, jó napot kívánok! Először is szeretnék köszönetet mondani Ek úrnak, a jelentés készítőjének. Az EU és Kína közötti kapcsolatok témájában. A környezetvédelem területére hivatkozott. Vannak jegyzeteim, de mielőtt a lényegre rátérnék, szeretnék ekkor elmondani valamit. Ezen a héten Voltam Norvégiában, mégpedig az orosz határ közelében, és a norvég partner nagyon sokat beszélt azokról a beruházásokról, amelyek a Oroszország felé történő nyitásra vonatkoznak. Igen, természetesen vannak emberi jogi problémák, de ez még nem akadályozza meg azt, hogy legyen együttműködés, és szükség van Oroszországra. Meg azt mondtam, hogy hát ez itt nem helyén való, hiszen nagyon fontos értékeket képviselünk, alapértékeket, amelyeknek nem fordíthatunk hátat, mint a demokrácia, az emberi jogok, akkor úgy tűnik, hogy most már nem ezt az értékuniót képviseljük, úgyhogy egyáltalán nem értek egyet, azt gondolom, hogy figyelmünket ezekre a kérdésekre kell fordítanunk, Kína esetében is, és a környezetvédelemre. De az emberi jogokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen ezek szorosan, akár közvetlenül, akár közvetetten, de kapcsolódnak az emberi jogokhoz. A környezeti menekültek, ez olyan téma, amely nagyon gyakran előkerül, és ez a Kínában érvényes helyzethez is szorosan kapcsolódik az emberi jogok védelme, a politikai szabadságjogok védelme, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyeket Kína esetében figyelembe kell vennünk. Ami pedig magát a jelentést illeti, ez a jelentés számos nagyon fontos kérdéssel foglalkozik a környezetvédelem tekintetében. És azt gondolom, hogy ezt a jelentést, illetve ezt a véleményt még lehet javítani az emberi jogok területén, ezért több javaslatot, és be fogok majd terjeszteni az eredeti szöveghez, ugyanis azt gondolom, ahogy mondtam is, nem szabad szemet hunynunk az emberi jogok megsértése felett, amelyekre Kínában kerül sor, akár a környezetvédelem, akár a demokrácia, illetve a politikai jogok védelme tekintetében. A plenáris ülésen már sokat beszéltem Kína témájában, ezekről a kérdésekről, beszéltem azokról a problémákról, amelyekkel a polgárok szembesülnek, akiket üldöznek azért, mert véleménykülönbséget, véleménykülönbségüknek adnak hangot. Tehát elnök asszony, ahogyan mondtam, módosításokat fogok beterjeszteni. Természetesen mindannyian egy csónakba nevezünk, támogatjuk ekkorat, de mindenképpen egy jó dokumentumot, egy jó véleménytervezetet szeretnénk, amelyet majd az AFED bizottság elé terjeszthetünk. Elnök asszony, köszönöm szépen, most pedig Leinen úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó és helyén való az, hogy a közvetlen bizottság állásfoglalást ír az AFED jelentéshez kapcsolódva az EU-Kína kapcsolatok ügyében, hiszen a környezetvédelmek területén nagyon sok a tennivaló az EU és Kína között. És ekkornak is köszönöm a jelentéstervezetet, amely nagyon fontos témákat vet fel és tárgyal. A sarokpontok, az együttműködés az EU és Kína között meghatározóak. Fária úrnak mondom, Kína Magyarország és a több ország tulajdonképpen egyben, a jó dolgokban is, amiket szeretünk, meg amiket nem szeretünk, abban is nagyon nagy. Reméljük, hogy a fő jelentésben, amelyet Belder úr ír, szerepet játszik ez majd. Nem tudom, hogy a Környezetvédelmi Bizottságban olyan témákkal kell, hogy foglalkozunk vele, hogy foglalkozunk, amelyek inkább más szakbizottsághoz tartoznak. Mindenképpen fontos látnunk, hogy a környezetvédelme, a tiszta levegő, egészséges élelmiszer, tiszta víz, emberi jogok. És ilyen módon örülhetünk csak annak, hogy a kommunista vezetés egyáltalán belátta ezt, és elismeri ezt. Az elmúlt legutóbbi öt éves tervben az ökocivilizáció célja fogalmazódott meg, és ez mindenképpen jó irány, annál is inkább, hogy, mert ugye Kína ilyen nagy és jelentős ország, és az ott történt dolgok, jók vagy rosszak, a világ többi részére ránk is hatással vannak. És a klímavédelem, valamint a forráshatékonyság minket közvetlenül érint. Mit hiszen ezek korlátos, globális források, ahol minden a helyzet minden romlása, az egész emberiség számára kihatása van, ha Kínában történik. Gondoljunk csak ugye Indiára, vagy más nagy államokra. A klímapolitika az a világon működő ökoszisztémák megmentésének egyik sarok témája, és itt a kínaiakat saját érdekünkből is Fontos, hogy meggyőzzük, és a defenzív szerepüket egy offenzívebb szakpolitikára fordítsuk át ezeken a területeken. Ilyen értelemben örülhetünk annak, hogy a kínai nagyvárosok hatalmas levegő szennyezése, szennyezettsége rávette végül is a kommunista vezetés, hogy radikális intézkedéseket hozzanak, és a klímavédelem területén is vannak üdvözlendő lépéseik. Ami az ENSZ COPS konferenciáját illeti, itt világosabban kellene Kína kapcsán beszélnünk, hiszen a COPS 23 esetében a világ ugye továbbra is Kína szeretné kettéosztani a világot a fejlődő ország, fejlődő országokra, amelyek minden felelősséget kell, hogy vállaljanak, meg a fejlődő országokra, amelyek kevesebbet kell vállaljanak, és Kína persze magát utóbb szeretné sorolni. Ezt a paradigmát meg kell haladjuk a 21. COP-on Lengyelországban. Kína tehát kell, hogy vállalja rá első felelősséget, pénzügyi szerepét is kell, hogy vállalja. Nem szegény ország már ez, hanem gazdag ország. És a, a, a zöld klíma alapban nem vett eddig részt, holott vállalnia kellene ezt a felelősséget. Ez egy több alap, mindenki szerepet kell játszom benne. Az EU a Kínával folytatott emissziós kereskedelem hát szülőbábája, és fontos, hogy sikere vihető legyen ez a program egyszer, összekapcsolva hálózatban azokat az energiabarát technológiákat elősegítve a rendszerben, amelyek kialakítása a cél. A forráshatékonyság nagy téma, egy 1,4 milliárd lakossal bíró országban. Nagyon sokat lehetne elérni. Kína a bezárta a hulladék export előtt a kaput, ez persze érthető, és ez nyomás gyakorol nálunk is az újrafelhasznosítás fokozására rövidre fogom a többieket, energia közlekedésről volt szó, elektromobilitásról. Itt is van némi protekcionizmus, mert csak kínai ö, elemeket lehet, lehet felhasználni, más nem. Ekkor ezek volnák azok a pontok, amelyek alapján majd módosítókat fog benyújtani a jelentésére. Now, Madame Görling. Köszönöm szépen, én úr, a Görling asszony. Köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani a jelentését, a jelentés készítőjének. Szeretnék ragaszkodni azokhoz a kérdésekhez, amelyek a környezethez kapcsolódnak. Ez nem azt jelenti, hogy az emberi jogok nem fontosak, de most a környezetvédelmi kérdésekkel kell foglalkoznunk, úgy tűnik számomra. És a stratégiai programot megtekintve az együttműködés, a béke, a prosperitás, a fenntartható fejlődés területén ö, szeretném, hogyha láthatóak lennének a jövő vízióját, illetően az Egyesült, vagyis az Európai Unió és Kína között. Tehát, hogy együttműködőbb legyen ez, mint ahogy ezt javasolták. Tetszik a hangvetele a, a jelentésnek, nem követelődző, azt hiszem nagyon helyes ez az út, amit mutat. Úgy gondolom, hogy azt a véleményt kell képviselnünk, hogy sokat nyerhetünk, hogyha köz összefogunk a környezetvédelmi kérdésekben, a helyet, hogy Kínát a nem teljesítés miatt szidnánk. Persze vannak olyan területek, ahol külön aggasztóak a helyzet jelei, például a repülés terén, ahol úgy tűnik, hogy nem igazán tudunk Kínával egyetérteni, és azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol tényleg jól össze tudnánk fogni annak, érteni, annak érdekében, hogy ezek az offsetek hogy működjenek. Aztán van még a kibocsátáskereskedelem területe, ahol tényleg össze kellene fognunk Kínával, hogy kiegészítő rendszereket hozzanak létre a miénkhez képest, és egy globális rendszert hozhassunk létre. Megint csak nem az, azt kellene tennünk, hogy szidjuk őket azért, mert nem úgy viselkednek, ahogy kellene. Rengeteget nyerhetnénk azzal, ha összefogunk. Örömmel látom, hogy az előadó egy-két fő területet lefedett. Még csak egy-kettővel szeretném kiegészíteni ezeket módosítókkal, főleg a szabályozó rendszerek területén, mert szerintem itt óriási a lehetőség a Kína-EU kapcsolatok érdekében a jövőben, hogy konvergenciát érjünk el, Kína, ahogy az elmúlt évek során tapasztaltuk, tényleg fontos döntéseket kell, hogy hozzon a szabályozás terén, saját normáikat hozhatják létre, vagy az amerikai követhetik, vagy az EU-ét. És ez egyáltalán nem ugyanaz, hogyha különböző döntéseket hozzák. Tehát jól felfogott érdekünk, hogy az EU modellt kövessék. Úgyhogy ez a jelentés óriási lehetőség, hogy ennek előnyeiről beszéljünk illetve hogy szélesebb körben hogy tudunk konvergenciát kialakítani ezen szabályozások segítségével. Ott volt például a műanyagok területe, hogyha azonnal érthetővé válik minden, és cserélhető, felcserélhető a kínai ö, intézkedésekkel. Azt hiszem, hogy ahogyan ugye a műanyagok esetében is tényleg a globális döntéseket alapozzuk meg a jelentésünkkel, és hasonló rendszereket hozunk létre. Aztán ott van még az állat jólét területe. Nagyon érdekes jelentést láttunk például a múlt hétvégén a gazdaságokról, nem az élő export, hanem a, a, a megtermékenyítéshez szükséges eszközök terén. Itt óriási lehetőségek vannak Kínával is, úgyhogy itt is a jogalkotás terén konvergenciára kell törekednünk. Azt hiszem nagyon jó kezdet ez, vannak még kiegészítendő dolgok, de mindenképpen megfelelő irányba mutat. Köszönöm szépen. Jetem, aki asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Elk úrnak ezért a kiváló munkáért. Annak ellenére, hogy egy oldalra korlátozták a terjedelmet, a legtöbb, legfontosabb környezetvédelmi kérdés bekerült ide, amely mind Kína, mind az EU szempontjából fontos és érdekes lehet. Örömmel látom azokat a pontokat, amelyek kiemelik a közegészségügyet, főleg a az antimikróbás rezisztencia terén. Ezen kívül Kína és az EU közösen felelősek jelentős mennyiségű üvegházhatást okozó gáz kibocsátása miatt. Ha az emisszió csökkentés terén szerzett tapasztalatainkat összesítjük, ez rendkívül fontos. A módosítóimban rámutatok erre is. Úgy gondolom, el kell ismernünk azt a jó, kiváló munkát, amelyet Kína beindított több területen, de ugyanakkor ösztönöznünk kell Kínát arra, hogy nagyobb ö, ambícióval folytassa ezt. Szeretnék kiemelni egy-két területet, ágazatot, ahol együttműködhetnénk. Pillanatilag folynak a tárgyalások egy átfogóbb megállapodás érdekében Kína és az EU közötti befektetések terén. Kérem, hogy a fenntartható beruházásokat hangsúlyozzuk. A relatíve új infrastruktúrális és beruházási bank vonatkozásában felhívnám azon tagállamok figyelmét, amelyek részt vesznek ebben a munkában, hogy hallassák hangjukat annak érdekében, hogy magas szintű környezetvédelmi, fenntarthatósági normákat próbáljanak elérni a kezdeményezés során. Az infrastruktúra fejlesztéshez beruházásra van szükség több trillió dollárra az elkövetkezendő években Kínában. Ez megint csak óriási lehetőséget vagy kockázatot rejt, attól függően, hogy milyen gyakorlatot folytatunk. Szeretném elmondani, hogy nagy tisztelettel adózom az illegális fakitermelés elleni harc előtt. Szükségünk van szigorúbb szabályokra, és globálisan kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Itt megint csak Kína és az EU szoros szövetséget köthetnek. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm a hozzászólást. Van-e még valaki a képviselők közül, aki hozzá szeretne szólni ebben a témában? Amennyiben nem, kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki szólni. Tessék, parancsoljon! Jó napot kívánok! nem a bizottságot, hanem a külszolgálatot képviselem, mert itt általános témáról van szó, a Kína-EU kapcsolatok vonatkozásában. De támogatom a bizottságot, kész vagyok konkrét kérdésekre konkrétan válaszolni. Általánosságban szeretnék azonban köszönetet mondani a lehetőségért, hogy részt vehettünk a vitában, és mi is elmondhatjuk véleményünket a véleménytervezetről. Általánosságban, ahogy az előttem szólók is említették, az EU-kínai kapcsolatok igen átfogóak, széleskörűek, több területet felölelnek. Nagyon sok kérdésben egyetértünk, azonban vannak olyanok is, szép számban, amelyekben nem. Azért a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság, a közegészségügy, terén általánosságban pozitív az együttműködés közöttünk. Ebből a szempontból a véleménytervezet több nagyon fontos kérdést vett fel, melyeket mi is nyomon követünk mindennapos együttműködésünk során Kínával. Ezek is elhangzottak, mint a fenntartható fejlesztési célkitűzések támogatása, az alacsony szénkibocsátás, CO2 kibocsátás, a hulladék, az import kérdései ezek. A vélemény utal a kínai fejlődésre is. Elismerjük, hogy ez nagyon fontos terület, főleg a kínai reformok vonatkozásában, annak érdekében, hogy az ökológiai célokat elérjék Kínában. Tehát általánosságban azt mondanám, hogy pozitívan tekintünk a véleménytervezetre, ami viszont a mi szemszögünkből fontos, az az, hogy a végleges jelentést teljes komplexitásában tükrözze kapcsolatunkat Kínával. Szívesen együttműködünk a vélemény végleges kialakításában, de a végső jelentésben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elkúr parancsoljon. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mit mondhatok még a végén még? Azért írtam ezt az állásfoglalást meg, hogy azokat az aspektusokat jelentsen meg, amelyek számukra fontosak. Élelmiszerbiztonság, környezetvédelem, közegészségügy, az MV témái. Az MBA jogokra nem én voltam hivatott koncentrálni, hiszen más szakbizottságok asztalára tartozik. Persze nem azt jelenti ez, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság ad akta fektetnénk a dolgot. Ám a Környezetvédelmi Bizottság elsősorban közvetlenül kérdésekkel kell foglalkozzon, ez világos. Nagyon baráti hangot ütöttem meg. Magam is éltem hat évig Ázsiában, ismerem az ázsiaiakat, jobb lehet ők tárgyalni, és stratégilag jobb pozícióban, hogyha barátságosan tárgyalunk az ázsiaiakkal. A kínaiaknak sosem tetszik az, hogyha mindig bunkóval ütünk a fejükre, és mindenképpen példát mutatunk nekik, és így akarunk jó eredményt kiszorítani belőlük. Így nem megyünk messzire velük. Tehát igyekeztem a jó irányba menni ezzel a jelentéssel, és már örülök most a javaslatoknak, amelyek most megfogalmazódtak módosító formájában, ha megérkeznek, hogy további vicsük közösen ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosító benyújtásnak határideje március 5-a 11 órakor lesz. Április 26-án, 27-én szavazunk mi, az AFED-ban pedig június 20-ára várható a szavazás. Következő napi rendi pontunkra térünk rá, szeretném is üdvözölni. Alexis Gustil urat a ö, drog és drogfüggőség monitoring központjának, európai központjának vezetőit, amely Lisszabonban székelő intézmény. Ez első alkalom, hogy szakbizottságunk meghallgatja a központ vezetőjét. Általában a Libel szakbizottság kíséri nyomon az ügynökség munkáját, de között egészségügyi témákban kifejtett feladatai ellátásában számunkra is fontos. Ez az ügynökség. Az új pszichoaktív anyagok kutatásában is szerepet játszik az ügynökség, a korai riasztási rendszer működtetésében, és az MV már több jogszabályalkotási véleményt írt az új pszichoaktív anyagok és azok negatív közegészségügyi hatásai taglalandó. A bizottság együtt pedig a hepatitis C vírus okozó vírus után, kutatását is igyekeztük elősegíteni az ügynökség részéről. Az eszmecsere tehát nagyon fontos számunkra, szeretném is megadni önnek a szót, igazgató úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, az MV Bizottság képviselői, nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak ide, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy mi, melyek a legfontosabb kábítószerrel kapcsolatos kihívások a közegészségügy szempontjából Európában. Különösen ebben a hónapban, ugyanis 25 évvel ezelőtt történt, hogy a parlament a parlament pozitív véleményét követően döntés született az MCDD a megalapításáról született egy határozat, és most pedig eljött 25 év után az idő, hogy eljöjjünk ide, és tájékoztassuk Önöket a tevékenységünkről, de most nem is annyira a tevékenységünk hasznosságáról szeretném tájékoztatni önöket, hanem hogy melyik azok a kihívások, amelyek relevánsak az önök szakbizottsága szempontjából. Nagyon röviden dióhéjban mondanám el, hogy melyek a fő kihívások, azok a fő kihívások, amelyek közegészségügyi szempontból az Európai Uniót érintik a kábítószerfogyasztás tekintetében, és részletesen szeretném majd ismertetni önökkel, hogy egyre nagyobb az elérhetőség, a tisztasága és a piaci innováció a kábítószerek tekintetében, különösen az illegális kábítószerek tekintetében, ami pedig határokon átnyúló fenyegetettséget jelent az Európai Unió számára. A következő fontos kihívás, hogy az internet és a darknet egyre nagyobb szerepet játszik, nem csupán a terjesztés, illetve értékesítés szempontjából, hanem az új innovatív intervenciók tekintetében is, ami a megelőzést, a kezelést illeti, kábítószerfogyasztás esetében, és ahogyan az elnök asszony is említette, hogy az új pszichoaktív anyagok egyre nagyobb problémát jelentenek Európában. Talán érdemes emlékeztetni önöket arra, hogy egy évvel ezelőttig két új pszichoaktív anyagot tártak fel az európai piacon hetente, Lisszabonon keresztül üzemeltetjük az európai korai figyelmeztető rendszer, több mint 600 anyagot sikerült így bejelenteni, és nagyon veszélyes és toxikus anyagok bukkannak fel egyre nagyobb mértékben az Európai Uniós piacon. Ezek az anyagok, tehát a szintetikus opioidok, a fentanilok, illetve egyéb ilyen anyagok csoportjába tartoznak, amelyek egyes Európai Uniós tagállamokban már eleve nagyon fontos vagy relatíve fontos növekedést mutatott a kábítószerrel kapcsolatos halálesetek tekintetében. Ezen kívül pedig a nemzetközi kanabisz politikákkal kapcsolatos változásokat is kihangsúlyoznám. Az egyik legnagyobb probléma a hepatitis C, amely a kábítószerfogyasztókat, illetve az intravénás drogfogyasztókat nagyon nagy mértékben érinti, akik pedig ma olyan kezelést kaphatnak, amelyek a betegséget meggyógyítják hatékonyan. Ezért az ECDC-vel a DJ Santéval, más főigazgatóságokkal és nemzetközi szervezetekkel együttműködünk azért, hogy egyesítsük erőinket, és megoldjuk ezt a problémát. Természetesen ez az ügynökség munkájának is az egyik legfontosabb lényege. Amikor azt mondom, hogy a kábítószerek egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre az európai piacon, talán érdemes kihangsúlyozni, illetve elmondani azokat az első becsléseket, amelyeket az Európollal együtt tettünk közzé két évvel ezelőtt. Tudjuk, hogy a becslés alacsonyabb, hogy legalább 24 milliárd eurónyi értékről beszélünk az illegális kábítószerkereskedelem tekintetében, ami természetesen nagyon sok egyéb, nagyon súlyos szervezett bűnözői tevékenységet is táplál. Tehát az a paradoxon, amelyel szembe kell ma néznünk, az az, hogy mivel nagyon sok és nagyon jól fe, nagyon fejlett válaszokat adunk a kábítószer fogyasztás problémájára. Ennek ellenére még mindig nagyon sok a probléma, közegészségügyi probléma, ami a kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódik, de ahogyan fogyasztják a kábítószereket az elmúlt 20-25 évben nagyon sokat változott, ezért a kábítószerek már kevésbé láthatóak. Különösen, hogyha 80-as évek végét összehasonlítjuk, amikor tuladagolásból haltak meg az emberek az európai nagyvárosokban az utcán, a frankfurti nyilatkozathoz vezetett, ez nagyon sok innovációhoz, a kezelés, illetve az ártalomcsökkenés tekintetében is. És ezek a problémák ma már sokkal kevésbé láthatóak, ez azonban nem azt jelenti, hogy nem léteznek. Ezek a becslések tehát jól mutatják, hogy a kábítószerek még mindig jelen vannak, és a már meglévő problémákat, közegészségügyi problémákat tovább súlyosbítják. Itt láthatják, hogy az ábrát, hogyha megtekintjük, akkor láthatjuk, hogy növekvés tapasztalható az elmúlt három évben a kábítószerrel kapcsolatos halálesetekben. Itt zölden láthatjuk, zöld színen láthatjuk, hogy ez a növekvés, növekedés az idős korú csoportban tapasztalható. Tehát ez nem elszigetelt jelenség, nem egyetlen korcsoportra korlátozódik. Ezért e az erre való reakció, mint például az opiai szubszitúciós kezelések, illetve a diverzió az OST, tehát az opioid helyettesítő kezelésekre használt e, gyógyszerek diverziója, illetve az ezzel kapcsolatos küzdelem is nagyon fontos. Vannak olyan ellenszerek egyébként, amelyeket lehet használni szerencsére annak érdekében, hogy az opiai túladagolásból származó haláleseteket megelőzzük, és ezeket rendszeresen használják egyébként már 10 Európai Uniós tagországban. Egyes országokban például vannak olyan lehetőségek is, hogy a rendőrség számára is rendelkezésre állnak ezek a szintetikus opioidok, illetve az azokkal kapcsolatos ellenszerek, és hét olyan uniós ország van, illetve Svájc, hogyha beleveszek, akkor nyolc, ahol vannak olyan úgynevezett kábítószerfogyasztási helyiségek, és az ügynökségünk egyéb Európai Uniós finanszírozási programmal közösen egy dokumentumot készít, hogy értékeljük az ilyen válaszreakcióknál, melyek a bevált gyakorlatok. Tehát ezek azok a válaszreakciók, amelyek ma rendelkezésre állnak, illetve amelyeket vizsgálunk, és szerintem érdemes azt is kihangsúlyozni, hogy jelen pillanatban, és ez egyébként hozzájárul ehhez a paradoxonhoz, amit említettem, tehát, hogy a kábítószerfogyasztás kevésbé látható ma, 630 ezer személy kap opioid helyettesítő kezelést, a 90-es évek elején pedig talán 20 ezer ember kapott ilyen kezelést, ilyen OST kezelést. Majd pedig, elnézésüket kérem, tehát hogyha összehasonlítjuk ezt a 20 ezeret a 630 ezer személlyel, láthatjuk, hogy vannak olyan emberek, akik más kezelésben részesülnek. A hív folyamatosan csökken, különösen az intravénes drogfogyasztók esetében a legalacsonyabb szintet sikerült elérni az elmúlt tíz évben. Ez részben annak köszönhető, hogy milyen fontos ártalomcsökkentő intervenciókra került sor, illetve a tesztelés egyre nagyobb mértékben áll a kábítószerfogyasztók rendelkezésére, azonban az a kihívás, hogy a tesztelés, illetve a kezelés nagyobb mértékben álljon a drogfogyasztók rendelkezésére. Hogyha a hepatitis C előfordulását tekintjük, Európában nagyon nagy az eltérés a kábítószerfogyasztók és a hepatitis C pozitív, hepatitis C-ben szenvedő személyek között 16 és 84 százalék között ez az arány. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kaptafára készült megoldás nincsen, minden esetre ez a nemzeti politikák kidolgozását összönözheti. Említettem, részletesebben nem tudok erről most szólni, hogy melyek azok a fontosabb kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, ugyanis a kokain például egyre nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, nem csak a mennyisége nagyobb, hanem a tisztasága is. És ezt tapasztalhatjuk Például a szennyvíz vizsgálata során vannak olyan nagyvárosok, ahol a kokain maradványok elég nagy koncentrációban találhatók meg a szennyvízben. Ami az extazit illeti, nagyobb koncentrációban áll ma rendelkezésre, mint 8-10 évvel ezelőtt. Az extazi gyártók ugyanis megtalálták a módját annak, hogy úgy prekurzorokat, vegyi prekurzorokat találjanak, és így módon pedig a bűnöldöző hatóságok figyelmét elkerülhetik. Egy konkrét példát is említenék, amikor 15 évvel ezelőtt az ügynökségünk figyelmeztetést adott ki egy belgiumi fesztiválon, ugyanis extazi tablettákat találtunk ma, akár 180 mg-os mennyiséget is találhatunk a tablettákban, úgyhogy a korábbi egészségügyi kockázatok egyre fokozódtak. Lezárásképpen pedig szeretném hangsúlyozni az egyik legnagyobb kihívást az EU számára, ez pedig a globális kannabisz politikák kidolgozása. Itt nagyon komoly változások vannak, különösen az amerikai kontinensen. Európában nagyon sokféle hozzáállás ezzel kapcsolatban minden esetre, nagyon eltérő az amerikai hozzáálláshoz képest. Jelen pillanatban egyetlen kormány sem támogatja a legalizálást, és a közelmúltbeli fejlemények azt mutatják, hogy nagyon fontos az egészségügyi, az egészségre gyakorolt hatások vizsgálata. illetve a kannabisz alapú gyógyszerekről is szólnék. Általában orvosi kannabiszról beszélnek, de azt gondolom, hogy először is tudományos szóhasználat szempontjából helyesebb, hogyha kannabisz alapú gyógyszerekről beszélünk, és itt megint csak óriási különbség tapasztalható helyzet és politikák tekintetében is az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Tehát dióhéjban ennyit szerettem volna megosztani önökkel a kábítószerrel kapcsolatos halálesetek alakulása, különösen a fentaninok csoportja tekintetében nagyon komoly kockázat. Európában 2016-ban mintegy 8000 személy halt meg túladagolásban, az USA-ban 2016-ban 66 ezer személy halt meg opioid túladagolásban. A legutóbbi információ pedig, amit kollégáimtól kaptam az Egyesült Államokból, egy héttel ezelőtt találkoztam egyébként, a Nemzeti Kábítószer Fogyasztási Hatóság eh, képviselőivel, és azt mutatják a számok, hogy aggasztó mértékben nő az opiói túladagolásban elhunyt személyek száma. Vannak olyan kihívások, amelyekkel nekünk itt az Európai Unióban nem kell megküzdenünk ahhoz képest, ami az USA-ban van, de az új pszichoaktív anyagokkal meg kell küzdenünk, a fetanin nagyon nagy mértékben van jelen. 32 ilyen anyaggal foglalkoztunk már. 97 óta körülbelül 25 volt megtalálható az elmúlt két évben. 25 ilyen anyag volt a piacon megtalálható. Tehát ez nagy kockázat, nagy kihívás. Fontos ezért, hogy bizonyíték alapú politikákat dolgozunk ki. Köszönöm figyelmüket. Uh, Köszönöm a prezentációját. Kollégák, ki szeretne mondani valamit? Dali asszony először. Köszönöm szépen. Köszönöm az érdekes és tanulságos magyarázatot. Én szeretném a figyelmébe ajánlani, vagy az első diát, amit láttunk, itt beszéltünk az internet növekvő, meg a darknet növekvő szerepéről. A prezentáció egy pontján azt mondta, hogy a drog felhasználat kevésbé látható, mint korábban, ennek része lehet a Darknet szerepe is. Jobban tudja, mint én, hogy a Darknet milyen súlyos szerepet játszik a fiatalok körében, diákok körében is, egyes országokban, tagállamokban is, és olcsóban lehet ott vásárolni, névtelenül, akár távolról is. Tehát a Darknet fontos szerepet játszik az illegális anyagvásárlásban. És egyes több tagállamban is úgy tűnik, hogy nem kap elég figyelmet a hatóságok részéről a Darknet. Említette, hogy ezzel a területtel szeretnének jobban foglalkozni. Szeretnék ebből több információt kapni, milyen tendenciákat látnak, mérnek, mik azok a tendenciák, amelyek a legaggályosabbak, ijesztőbbek az annak számára ezen a területen, és hogy vajon elégedettek-e azzal, hogy az, ahogy a tagállamok és az EU egésze foglalkozik az internet veszélyével és a darknettel azon belül, és vajon foglalkoznak olyan anyagokkal, amelyeket online vásárolnak, és amelyek önmagukban talán nem illegálisak, ám legalább olyan pusztító hatásuk van, mint az hivatalosan illegális két besorolt drogok. Köszönöm. Most válaszol, vagy... Igen, ha lehet, most válaszolok. Köszönöm, Dali asszony. Köszönöm a kérdéseit, meg a hozzászólásait. Van néhány konkrét gondolat, amelyet most megoszthatok önökkel, ám nem tudok fejből mindent a két fontos elem, jelentésről, ből, úgyhogy majd írásban is válaszolok. Először is igaza van, az internet nagyon fontos szerepet játszik. Nem csak a, a drogok értékesítésében, forgalmazásában, hanem tehát a tiltott anyagok forgalmazásában, de a, a még úgymond legális, még be nem tiltott anyagokéban is. És Kínáról esett az előbb szó, hát hozzá kell tegyem ehelyt, hogy az, az a közösen beszerzett információk alapján, és ezt megerősíti az ENSZ adatbázisa is, hogy a legtöbb fentanil származék Kínából jön. egy része Indiából, de ennek a, a, a jelentős része Kínából. Rot a Rotterdami kikötőben 35 ezer konténer jön be naponta, úgyhogy a rendvédelmi szervek számára rettenetesen nehéz feladat ez. Komolyan csak e kívás úgy lehet szembenézni, hogy interpol Interpolbeli kollégák mondották, hogyha jó hírszerzési adatokra támaszkodva tesszük, mert a műszaki eszközökkel lehetetlen kiszűrni mondjuk szkennelni ezeket, ezt a hatalmas konténertömeget, és csak egy kikötő Európában. Tehát ez valóban komoly kihívás. Az első jelentésemet az IMCDD kiadott az internetes drogpiacról, 2016-os keltezésű. Ebben az látszik, hogy az, elemz, az Európa együtti elemzések alapján jelen pillanatban de hát ez a piac nagyon gyorsan változik, de jelen pillanatban annyi mondható el, hogy a legtöbb internetes drogforgalmazás főképpen helyi, kis mennyiségű vásárlás, eladás, akár geolokalizációs programokkal vagy applikációkkal, már nagyon szofisztikált eszközökkel, de helyi szinten forgalmazza a drogokat. Valószínűleg nem is minden európai nagyvárosban. Részben függ attól, hogy mennyire fejlett az internet használata az adott városban, hogy mennyire érintett ez a forgalmazási forma. A tagállamok és az EU is persze harcol ez ellen, és eh, itt szeretném aláhúzni, hogy a mi szempontunkból és ezt tagállami szinten is lekövetjük. A cybercrime elleni eh, Európol központ létrehozása nagyon fontos lépés volt. Mert a cyberbűnözés nem csak kábítószer forgalomról szól, úgyhogy fontos volt már, hogy Európában erős kapacitást építsünk ki ez irányban. Az, a tavalyi jelentésünkben az Európol együtt azt állítjuk, hogy ez a szélesebb körű kapacitásfejlesztés a rendvédelmi szervek számára, hogy az internet és cyberbűnözés kihívásaival szembenézzenek. És itt ugye a Darknet jelentés egyik fő konklúzió is kapcsolódik, amely novemberben, tavaly novemberben került kiadásra, és amely először átfogó elemzést végez. Egyik elfogott vagy felfedett Darknet fejlődését bemutatva, rámutat annak fontosságára, hogy tagállami szinten nem csak közegészségügyi, hanem rendvédelmi szempontból is foglalkozni kell ezekkel, mert erősítenünk kell azokat a kapacitásokat, amelyek védén megvédjük az állampolgárokat, és ide sorolható a kábítószer kereskedelem is. Egy rövid válaszomat zárva, és majd küldök persze írásos információt is, ha visszajöttem Lisszabonba, vissza Két gyors elem még. Először is az, hogy az internet mindennek potenciális eszköze lehet. Rettenetesen rossz dolgokat is hozhat, de jó dolgokat is. Például a fiatalokat meg lehet célozni prevenciós programokkal. Németországban van például egy nagyon érdekes program, ami az internet alapján egyfajta gyógyítást hozhat olyan emberek számára, akik mondjuk nem, nem olyan kábítószeresek, mint mondjuk a, a, a heroin junkik, vagy a magukat a heroin feskendezők, hanem enyhébb addikcióban szenvednek, kaphatnak támogatást, vagy akár gyógyulási gyakorlatokat internetes platformokon. Tehát van, van itt is best practice, és egy, egy átfogó kihívás abban ragadható meg Európában, csak úgy, mint az USA-ban, hogy a végrehajtás hogy alakul. Ugye a legjobb katokról nagyon sok ismeretünk van, persze nem tudunk mindent, de nagyon sok kérdőjel van. Igen. De a már rendelkezésre a bizonyíték alapján is elmondható, hogy lehetővé kéne tenni azt, hogy jobb stratégiákat, intervenciós stratégiákat hozzunk létre. És ez kell legyen a, annak a munkának a homlokterében, amelyet az ügynökség a következő években a CDC-vel együtt, meg a DG Santével együtt ellát majd. Mr. Flanagan. Köszönöm szépen, Flanagan úr parancsoljon. Köszönöm a szót. Nagyon érdeklődtem azután, amit mondott. Nem tudom, hogy mi is a címe az ön szervezetének. Alkohol, alkoholal való visszaélés. Talán ez a legnagyobb probléma a világon, a bolygón. 24 milliárd az illegális drogok száma. 400 millió az az anyag, amely a rákhoz, a különböző erőszakos cselekedetekhez, gyilkosságokhoz, erőszakos nemi közösüléshez kapcsolódik. Úgyhogy nem tudom, hogy ez gyakorlatilag a jogi státusz miatt tekintendő károsnak? Vagy mit csinálnak az alkohollal? Hogy beszélnek erről? Mert én tudom, hogy ez a, az tény, hogy bárki, aki most fog megszületni majd, az első dolog, amit kérdezni fog, hogy az alkohol miért nincs ezen a listán. Ezen kívül kíváncsi lennék a véleményére, az amerikai tiltásról a cannabis terén, például az adózás terén. Most az oktatási programok, az iskolák érintettek ebben, ami a termék tisztaságát illeti. Hogy az emberek tudják-e, hogy mit használnak fel? Isten tudja, hogy miket használnak. Gyakorlatilag akik ezt felhasználják, tudják-e, hogy kevésbé káros, hogy az opioid anyagok kevésbé vannak jelen ebben. Mi a helyzet a vezetés közben ennek hatásával? Illetve mi a kapcsolat a cannabis és az összes többi drog egymásra hatásával? Nem tudom, hogy ön hogy vélekedik a sikertörténetről. Aztán milyenféle intelligenciára lesz szükségünk, hogy ezt leállítsuk. Én is szoktam kampányolni, és Írországban a parlamentben egy törvényjavaslatot teljesztettem elő a kanabisszal kapcsolatban. Tiltakoztam a törvényen szemben. Önök azt emlegették, hogy intelligensebben kell hozzájárni az a helyzet, hogy engem be is börtönöztek, kivették a fülemből a fülbevalókat, és aztán nem tudom, hogy milyen intelligenciáról beszélnek, hogy majd milyen hírszerzési eszközökről, hogy majd kamerákat fognak, meg csípeket az emberek házába, vagy a bőre alá beültetni. Nem tudom, hogy most kellene a fejünket a falba verni, hogy egyáltalán leomoljon. Úgyhogy érdekelne a véleménye mindezekről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Flanagan. There are plenty... Köszönöm a kérdését. Flanagan úr nagyon sok kérdést fogalmazott meg, megpróbálok sorban válaszolni ezekre. Először is tökéletesen igaza van, az alkohol rendkívül fontos ö, ö, drog, amit túlzásba visznek. Hogy ez miért nincs benne a jelentésben? Az alkohol egyes jelentésekben jelen van, amikor a többszörös drogalkalmazásról beszélünk, az illegális drogok alkalmazásáról az alkohollal együtt, ez rendkívül gyakran fordul elő, amikor a kanabiszról beszélünk. Miért nem beszélünk erről többet? Attól tartok azért, mert nincs mandátumunk erre. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem érdekel minket ez a téma, de ön is tudja, mindannyiunknak a saját háza táján kell sepregetnie. Mindazonáltal tökéletesen igaza van, nagyon fontos téma. A többféle drog alkalmazása nagyon fontos, ami minket illet. Ezen kívül az idén a bizottság készíti a külső értékelését eh, szervezetünknek, és az értékelés során majd ennek nyilvánosságra hozatalát követően, amely a konklúziókat és az ajánlásokat tartalmazza, a bizottság elemzi, értékeli a mandátumunkat, hogy ezt módosítani kell-e, vagy kiterjeszteni más anyagokra is, és kérem, mondják el véleményüket, ö, hallassák hangjukat, amilyen erőteljesen csak lehet. Tudom, hogy a bizottsági kollega is hozzá fog majd szólni, el tudja küldeni önnek, önöknek az anyagot, de biztos vagyok benne, hogy szakbizottságok tagjait majd felkérik arra, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Ez is segítséget nyújt majd számunkra. Nem akarom itt megkerülni a témát, de alapvetően több forrást nem szánhatok arra, hogy csak az alkohollal foglalkozak. de mindenképpen foglalkozunk a kérdéssel. Végül pedig Azért is fontos, mert minden egyes bizottságnak figyelni kell a költségvetésre és a programra. És meg kell mondanom, hogy nálunk különösen foglalkozunk az expat felméréssel az iskolákban. A tagállamok a bizottság segítségével kérnek fel minket erre, hogy monitorozzuk a fiatalok körében az alkohol fogyasztást a 15-16 évesen körében. Itt minden információ megtalálható, a jelentést elküldöm önnek, jövő héten Lisszabonban leszek, úgyhogy elküldöm ezt a jelentést. Itt már nagyon sok bizonyíték megtalálható, de hát a kérdés az, hogy felhasználjuk-e ezt. Második kérdése. A kanabisz legalizációja az Egyesült Államok egyes államaiban. <clears throat> Ennek hatása. Egy héttel ezelőtt jártam ott, Washingtonban kollégáimmal néhány ülésen vettem részt, a drogokkal való visszaélés nemzeti ö, intézeténél is jártunk, Denverben, Coloradoban is voltunk, és azt tudom elmondani, hogy még mindig kevés az adat és a jelentés, amely alapján tényleg felmérhetjük azt, hogy sikertörténetről beszélhetünk-e, vagy egyáltalán milyen hatása van ennek. Amikor állami politikáról van szó, akkor annak a hatása nem csak fehér vagy fekete, vannak közte különböző ányalatok. Azt gondolom, hogy érdekesség és sajnálatos tény, hogy nincs viszonyítási alap, mert nincsen egyetlen egy olyan állam, még Uruguayban sem, ahol statisztikai tanulmányok, felmérések készültek volna, mielőtt megváltozott a törvény. Úgyhogy nehéz az összehasonlítás, és kicsit kockázatos is. Úgyhogy kicsit fenntartással kell vennünk a dolgokat. Ami érdekes az az, hogy bizonyos korcsoportokban többen használ, többet használják a drogokat. Itt Colorado államról van szó. Úgy tűnik, hogy az egyetlen korcsoport, ahol ez nem így van, de azt sem mondhatjuk, hogy az új törvényeknek köszönhetően csökkent, az a 18 évnél fiatalabbak korcsoportja. De gyakorlatilag annak köszönhetően szerintük, hogy gyógyászati célból használható a kanabisz, de ez azért ott nem annyira ilyen jellegű használatot jelent. És ha megnézzük a számadatokat, hogy hányan kaphatnak gyógyászati célból kanabiszt, akkor óriásit ugrott ezeknek a száma. És hogyha ennek hatása van a fiatalok körében a drog használatra, ez valószínűleg a gyógyászati célra felhasználható kannabiszra vonatkozó jogszabályok módosításának köszönhető. Nem igazán azért, mert tényleg gyógyászati célú kannabiszról van szó. Tehát az a tény, hogy ebben a korcsoportban nem ugrott meg ez a szám, még nem engedhet minket messze következtetésekre. Végül pedig szívesen visszatérek majd még a felvetéseire, de nem akarok itt visszaélni az idővel. Egy dolog nagyon fontos. Amikor az ember oda megy, és bármit gondol is, bármilyen célja legyen a látogatásának, és készül az idén egy közleményünk is, egy dokumentumunk ebben a témában mi minden döntéshozót, legyen az európai vagy nem európai, objektív információval, adattal kell ellátnunk. Pillanatnyilag nincs elegendő ilyen. Az ember orvos valamit a legálisan felhasználható gyógyászati célra felhasznált kanabiszról, és most meg a vízben találunk kanabiszt. Ha azt szeretnénk, hogy a döntéshozók döntsenek, mindig van kockázat, mert nem tudományos jellegű a döntés, hanem politikai jellegű. Tehát ez már alapvetően más. Azonban a tudományos bizonyítékot biztosítani kell, hogy segítsünk. Ugye azt nem tudjuk eldönteni, hogy igen vagy nem, de bizonyos dolgokat követni kell. És amit én magam félelmetesnek tartok, az az, hogy vannak új kockázatok az új anyagok miatt. Azért, mert például a bankoknál egészen más eszközöket lehet felhasználni. THC tartalom, amire gondolok, ez egy olyan új felhasználási lehetőség, amelyre nem számítottak a jogalkotóktól, és ez potenciális kockázatot jelenthet. Az amerikaiak rendkívül pragmatikusak, úgyhogy feltételezem, hogy foglalkoznak majd ezekkel a kérdésekkel, és megpróbálják megelőzni ezt a problémát. De pillanatilag ez most egy új egészségügyi kockázat kategória, és erre nem számítottunk, de mindenképpen foglalkozni kell vele. És ez is a szájon keresztül bevehető termékekhez tartozik. De mindenképpen el tudom küldeni önnek az e-mailben ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Uh, Madam Kadenbach. Kadenbach asszony. Köszönöm szépen, nagyszerű, hogy eljött ma hozzánk, ugyanis valóban nagyon-nagyon érdekes és nagyon sajnálom, hogy korábban nem volt lehetőség arra, hogy beszéljünk, és már ma nagyon sokat tanultam öntől. A hepatitisre fogok most összpontosítani. Az Európai Parlament a hívről és a hepatitis C-ről 2017. júliusában fogadott el egy állásfoglalást, ahol hangsúlyoztuk, hogy mennyire nehéz nyomon követni az ezekkel kapcsolatos előrelépéseket, különösen a hepatitis vírus tekintetében, ugyanis nagyon gyakran hogy nincsen megfelelő felügyeleti adat a tagállamok részéről az EMCDDA és a WH Europe már eleve együtt dolgozik azon, hogy olyan indikátorokat dolgozunk ki, amelyel meg a CDG hepatitis célkitűzéseinek ter- teljesítését nyomon tudja követni. Mivel jelenleg hiányzik, vagy nem megfelelő a felügyeleti adatok rendelkezésre állása a hepatitis vírus tekintetében a tagállamokban, az ügynökség hogyan várja azt, hogy a hepatitis vírussal kapcsolatos adatokat javítsák, illetve a hívvel és a tuberkulózissal kapcsolatos adatokat. Hogyan gondolja a tagállamok, hogyan fogják felhasználni ezeket az adatokat a kezelés, illetve az ellátás biztosítása tekintetében. Nyilván a jövőt nem tudja előre jelezni, de ön ezen új mutatókkal kapcsolatban mit gondol? Köszönöm szépen. Madame Kadenbach, um, yes, that's, that's... Kadenbach asszony, hangzik a válasz. Ez egy fontos téma, amit említett és nagyon közel áll a szívemhez, ugyanis hepatitis C vírusban szenvedő kábítószerfogyasztókkal dolgoztam együtt, úgyhogy én ezt a problémát elég jól ismerem. És tény az is, hogy amikor a egyes tagállamokból kollégáimmal beszélek, akkor néha meglepetten látom azt, hogy egyes kezelő központokban ugyanazok a nehézségek, mint 15-20 évvel ezelőtt, és elgondolkozunk azon, hogy mely tényezők okozzák ezt és ezt a kérdést magunknak is fel kell tennünk, illetve a tagállamoknak az elkövetkező két évben. Van egy kísérleti projektünk, amely a bizottság tevékenységét és az ECDC tevékenységét támogatja ezekkel a célokkal kapcsolatban. Ami az indikátorokat illeti, ez nagyon bonyolult kérdésnek tartom, ugyanis ma nagy mértékben a legutóbbi 2008-as gazdasági válság miatt, illetve hogy ez milyen kihatással volt az állami költségvetésekre, különösen a közegészségügyi költségvetésekre. Nem vagyok biztos abban, hogy az uniós ügynökségek azt mondhatják-e a tagállamoknak ma, hogy hát több pénzre van szükségünk, mert új indikátorokat akarunk kidolgozni. Ez a valóság. Most nem bírálom a tagállamokat, vagy bárkét, hanem vannak olyan kihívások, amelyekkel a tagállamoknak költségvetés tekintetében meg kell küzdeniük. És ennek az eredménye pedig az, hogy eh, meg biztosítani kell, hogy eh, a különböző ügynökségek és nemzetközi szervezetek munkája közötti átfedéseket elkerüljük. Ezért én magam nagyon fontos fejleménynek tekintem azt a szoros együttműködést, amely az ECDC, az EMCDA, a WHO és a DG Santé között zajlik. Az EMCDDA nem annyira szorosan kapcsolódik a DG Santéhoz, de a kinevezésem után én egyik első lépésként a DJ Santéval, illetve az Önök Bizottságával szorosabb kapcsolatra törekedtem, és nagyon örülök ennek a mostani lehetőségeknek. Természetesen előrejelzésekkel nem élhetek, de azt elmondanám, hogy van egy kísérleti projektünk, amelyet most fogunk útjára indítani, hogy megnézzük, hogyan tudunk nagyobb és jobb befolyással élni a bevált gyakorlatok végrehajtása tekintetében, itt a tesztelésre és a kezelésre gondolok. Múlt héten volt egy találkozom, az első eredmények évvégéig meg lesznek, és a cél az, hogy legyen valami komoly dolog a kezünkben még 2020 előtt. Tehát ez arra vonatkozik, hogy milyen hozzájárulásra élhetünk annak biztosítása érdekében, hogy ne csak beszéljünk a bevált gyakorlatokról, hanem jelentős kezdeményezésekkel éljünk a megvalósítás tekintetében is. Van egy másik kezdeményezésünk is, aminek a jövőre, jövő októberben lesz a legnagyobb eredménye, egy jövőre vonatkozó gyakorlatot fogunk megvalósítani, és azt szeretnénk elérni, hogy egy tanulmányt kezdeményezünk a partnerintézményeink segítségével, és megnézzük, hogy mi lehet a fejlődés az elkövetkező 5-10 évben a legfontosabb kábítószerrel kapcsolatos problémák tekintetében, például az új pszichoaktív anyagok kifejlesztése, fentanilok, illetve kábítószerrel kapcsolatos halálesetek. És másik téma lesz például az, hogy hogyan tudunk befolyással élni a hepatitis C epidémia alakulására, de ne feledkezzünk meg a hívről sem. Ugyanis, ami engem egy kicsit aggaszt, az az, hogy egyes területeken, mint például a kábítószerfogyasztók kezelése, azok generációja, akik az ártalomcsökkentő beavatkozásokat a 80-as években kitalálták, ezek az emberek lassan, de biztosan nyugdíjba vonulnak, és azt is biztosítanunk kell, hogy az elkövetkező nemzetékek is dolgoznak ezen, és ugyanazt a fontosságot tulajdonítják ezeknek a kihívásoknak. Tehát át kell adnunk a stafétabotot, ezt kell biztosítanunk, és törekednünk kell arra, hogy az emberek jöjjenek rá, hogy a hepatitis C, a hepatitis B, a HIV nem a múlté, mert akkor voltak, akkoriban voltak fertőzések, és most meg nincsenek, ez nem igaz. Most is vannak, csak nincsenek annyira szem előtt. Tehát ez, ezek olyan dolgok, amelyek szerepelnek a stratégiánkban, a 2025-ös stratégiánkban, és teljesen elkötelezettek vagyunk a teljes intézményünk részéről, amelynek magam is igazgatója vagyok, és ennek eredményeként, illetve a stratégia végrehajtásának eredményeként az ügynökség most először dolgozik azon, hogy a közegészségügyi két-három közegészségügyi prioritással foglalkozhassunk. 2020 végén lesz az első határidőnk, a félidős határidőnk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt, amit mondott. Biztos vagyok benne, hogy a kollégáim tovább folytatják majd önnel az eszmecserét. épp ezért hívtuk is. Eleve elvent, ugye, tudtuk, hogy hasznos lesz ez. És ezen központjával együttműködés, mert hogy megfelelő adatháttérre van szükségünk, és az önök szakértelmére támaszkodva tudunk szakpolitikai kérdéseket feltenni. A kannabiszt tárgyában a bizottsággal és önökkel együtt. A kannabisz használatával kapcsolatos gyógyszerészeti, gyógyítói tevékenységgel kapcsolatos felhasználás ügyében is teszünk majd fel kérdéseket bizonyal. Uh, since uh, the author of the request, Konecs... Konyecsna asszony, a kérdés szerzője nincs itt. Van, az ott, van azonban helyette, aki beugrik. Torres asszony, parancsoljon. Gracias. Eh, Köszönöm szépen, egy nagyon aktuális vitát szeretnék kezdeményezni, egy nagyon komoly vitát az előző pontban is láthattuk ezt, ez egy olyan vita, amelyel kapcsolatban a polgárság évekkel leelőzi a jogszabályalkotókat, ez pedig a gyógyászati felhasználások kannabisz területe. Nem fontos, nem szükséges, hogy ennek a növénynek az előnyeit kihangsúlyozzam, ugyanis az écel, az Alzheimer, a traumás izoleti gyulladás, krónikus fájdalma, Crohn's betegség, Parkinson, szklerózis multiplex és a glaukóma hatásait tudja enyhíteni. 2017. decemberében a WHO nyilvánosságra hozta, hogy a cannabis palliatív szerként használható krónikus betegségek esetében, mint például az epilepsia és az autizmus, ezért nem szabad kábítószerként tekinteni, ugyanis az egészség számára nem jelent problémákat, sőt, az egészségügyi problémákat fordítja vissza. Megállapítható tehát, hogy a kanapidiol az egyik hatóanyaga a marihuánának valódi és bizonyított megoldásokat kínál bizonyos krónikus betegségek esetében, és nem alakul ki függőség. Nagyon sok olyan beteg van, aki öngyógyszerezést folytat, és szeretnék tudni, hogy ez az anyag hosszú távon milyen hatással járhat, hogy ezt legálisan eh, használhassák, bürokratikus és politikai akadályok nélkül. Több ezer éve használják már a kannabiszt, azonban a nyugati társadalmak már stigmatizálják ennek fogyasztását. Elképzelhető, hogy jelen pillanatban haldokló betegek társadalmi megbélyegzést kell elszenvedjenek azért, mert krónikus fájdalomban szenvednek. Itt nem szabadságjogok kérdéséről van szó, hanem arról is, hogy integrális megközelítést kell alkalmaznunk, a bűnözés csökkentése és a gazdasági hatás is ide tartozik. Nagyon sok országban termesztenek növényt, ugyanúgy, ahogyan például zöldségeket is termesztenek. A kannabisz eh, szabadidős fogyasztása esetében például az Egyesült Államok azt tapasztalta, hogy több ezer munkahelyet teremtett ez. Azonban Spanyolország esetében több ezer euróval büntetik a kannabisz fogyasztását termelési modell változtatásra van szükség, és olyan projektekre, amelyek a helyi és biotermékeken alapulnak. Uruguay, illetve Izrael az elmúlt néhány évben technológiai nagyhatalomnak minősül K plusz F területén, a az orvosi kannabisz tekintetében. Először is az Európai Unióban el kell fogadni egy olyan általános szabályozást, amelyekkel kapcsolatban például Belgium, Horvátország, Németország és más országok már az első lépést megtették, és 2018. januárjától Görögország is megkezdi az orvosi célú felhasználás legalizálását nagy bankok, mint például a BBVA a Bankinter és a Caixa, közel 3 millió eurót beruházást fordít majd a fő cannabis termesztőkre, így pedig meg kell, le kell küzdeni azokat az akadályokat, amelyek a, az orvosi felhasználások cannabis útjában állnak előzményeinkkel és az élettel összeegyeztethető a fogyasztás felhasz, legalizálása. Ez a reményt adhat az egészség, a környezet szempontjával, és nagyon sok vidéki terület számára is, és Európa déli részén köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bizottság lesz mecserét. Re, a DG Home részéről Paula Mazzalini asszony, policy szakpolitikai tisztviselő van jelen. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívták a bizottságot az eszmecserére. Nagyon érdekes vitára a kanabisz gyógyszerészeti használása tekintetében. Mielőtt elkezdenénk, ezt meg kell vizsgálni, hogy működik -e, és azt is tudni, hogy a tagállamok bírnak hatáskörrel a közegészségügyben és a gyógyszerzeti termékeket azok okozott károk tekintetében is. A bizottság ugyan támogatást nyújthat a tagállamoknak, ám maguk kell döntsenek szakpolitikai szinten. A kanabisz, mint minden más drog tekintetében a prevenció, a káros hatások csökkentése volt a fő cél, több program működik ezen a téren, és van még egy terület, ahol aktívak vagyunk, a, a két cselekvési terv közül a második életbe lépése óta, amely 2017 és 20 közötti időszakra vonatkozik, a, amely az EU drogstratégiáját is meghatározza, ennek alapján monitorozzuk, hogy mi történik a cannabis szakpolitikai modelljeit illetően az EU tagállamokban, meg harmadik országokban. Annak érdekében tesszük ezt, hogy végül egy általános áttekintést nyerünk arról, hogy milyen lépések születnek ezen Az NCD igazgatója is rámutatott, hogy jelenleg folyik a monitoring munka, van majd egy, egy publikáció, amely tavaly 2017-ben az MCDD által került kiadásra az EU-ban érvényes kannabisz jogszabályok gyűjteménye. Tehát dolgozunk az információ begyűjtésén, amely szükséges a szakpolitikai döntéshozók számára. Én a kannabiszról beszéltem, mint drogról. Hiszen az EU-n belül itt egy drogstratégia és cselekvési terv keretein belül mozgunk. Ám a gyógyszerzeti kannabisz nyilvánvalóan kívül áll ezen a körön, hiszen jelenleg a kanabiszt, hogyha gyógyszer ezt a célral használják, akkor gyógyszerként sorolható be, tehát terminológiai terminológilag hiba a kanabiszról beszélni, hiszen a CBD hatóanyag része a kanabisznak, de nem, ennek semmi köze a pszichoaktív hatáshoz. Tehát egy amely a drogokban érvényesül. A vita már régóta folyik, még mindig sok ellentmondás van benne. A sajtócikkekben is jól látható, hogy a gyógyszerészeti kannabiszt, ahogy most nevezik, Amerikában, Ausztráliában, Kanadában és egyes EU tagállamban, például hazámban, Olaszországban a kannabisz használható terápiás eszközként Különösen akkor, hogyha igazolható, hogy semmilyen más kezelés nem tudja csökkenteni a krónikus fájdalmat, vagy más epilepsziás, vagy egyéb tényezőket. Az Európai Bizottság még mindig az adatgyűjtés fázisában van. Persze lehet erről vitázni, hogy elégséges vagy sem az adattömeg, tömeg rendelkezésre áll, de jelen pillanatban Ugye nagyon, nagyon nagy rangú jelentések, amelyek arról szólnak, hogy már tegnap el kellett volna kezdeni a, a kannabis gyógyászati felhalmozását, de ugyanezt az ellenkezőjét állító komoly tanulmányok is vannak, melyek azt mondják, hogy nincs elég bizonyíték mindehhez. Úgyhogy jelenleg abban a dilemában vagyunk, hogy hát jelenleg is elemzünk és monitoring folyik, mint évek óta, és továbbra is ezt tesszük. Thank you very much. Now we'll... Uh, Köszönöm. Most pedig a kikér szót a téma. Ajúzó asszony először. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok most vitatkozni, mert nem is készültem fel erre. Nem fogom tehát vitatni, hogy most a kannabisz kábítószer vagy gyógyszer én erre a vitára azért jöttem el, mert vannak barátaim itt az Európai Parlamentben, képviselők, illetve egy olyan kolléga, aki krónikus fájdalomban szenved, és nagyon sokat szenved. És ő beszélt nekem arról, hogy, hogy szüksége van a kannabisz használatára. A kannabisz összes tulajdonságát figyelembe véve, Torres asszony is beszélt ezekről, és a bizottság is beszélt arról, hogy nagyon sok jelentés támogatja, más jelentések ellenzik azt. A kronikus fájdalom óriási probléma, és orvosi szempontból sem foglalkoznak vele megfelelően. Ugyanis nyugtatót, fájdalomcsillapítót adnak rá, de nem figyelnek oda erre a problémára megfelelően. A kérdés tehát az, hogy van-e valamilyen vizsgálat, valamilyen kutatás, lehet-e erőforrásokat fordítani a lehetséges kannabisz felhasználási módokkal kapcsolatban? Ez lenne a kérdés és hogy erre pénzalapokat fordítsanak, ez lenne még fontos. Azt mondják, hogy nagyon sok tanulmány támogatja a kannabisz használatát, de nem tudom, hogy ezek komoly tanulmányok, vagy egyszerűen arról szólt, hogy hát bevettem a kannabész, vagy elfogyasztottam, és elmúlt a fájdalom. Tehát én azt akarom kérni önöktől, hogy valódi kutatásokat végezzenek ezzel kapcsolatban, fordítsanak erre pénzalapokat, és hogy a gyógyászati értékét vizsgálják meg a kannabisznak. Hogyan kell használni, milyen dózisban, és ne úgy, ahogyan most használják, mert egyszerűen öngyógyszerezéssel használják a betegek, ahol nincsen valódi orvosi felügyelet ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dali asszony következik. Thank you, Chair, and thank... Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a Zerini asszonynak, hogy meg napirendet tűztük és megvitathatjuk ezt a témát, hiszen ma nem másról beszélünk, mint a cannabis gyógyászati felhalmozása. Azért hangsúlyozom, mert a kiinduló pont ugye az, hogy nem lehet összekeverni a cannabis gyógyászati és rekreációs felhasználását. Azért kell hangsúlyoznom ezt a különbséget, mert gyakran összekeverik eh, a két témát. Még a jogi aspektust vizsgálva is, hogy két teljesen különálló ügyről van szó. A gyógyászati felhasználásról szóló vita a termék, olyan termékek fejlesztéséről szólhat csak, amelyeket magasan ellenőrzött, kontrollált csúcs minőségi gyógyszerekként forgalmaznak, nyomon követhetően, biztonságosan. És ha ez rendben van, akkor a következő lépés az, hogy a betegek hozzá is egyenlő hozzáférést kapjanak. Hiszen mi értelme volna a szabályozásnak, hogyha csak néhányan férnének hozzá az ilyen típusú gyógyszerekhez. Ugye a kutatás a lényege mindennek. Azt kell biztosítani, hogy a kanabis növény egyes része vonatkozó vizsgálatok folynak le. Több mint 135 kanaboid vegyület található a növényben, amelyeknek nincs pszichoszikot hatása. Van egyfajta olajtermék, amely multiple szklerózis, Parkinson-kór és egyéb betegségek kezelésében vagy enyhítésében lehet megoldás. És bár folyik kutatás a gyógyszerészeti felhasználásban más betegségekre is, mindenképpen több információra lesz szükség, és több ismeretre. Úgyhogy az egyes tagállami erőfeszítéseket üdvözlöm, több nem, országot megemlítettek, ezen kívül Egyesült Államokat, Izrael és saját hazámban, Máltában is vannak újabb fejlesztések és kutatások, és remélem, hogy ezek a kutatások eredményt hoznak majd a területen. Úgy gondolom, hogy a kutatás eredmények és a jó gyakorlatok cseréjének hálózatát kéne létrehozni a tagállamok között, és fejleszteni, hogy lássuk, mit lehet tenni. És szeretnék beterjeszteni az Európai Bizottságnak majd több kérdést ez irányban. Az Európai Bizottság hogyan kívánja javítani a minőségét és a mennyiségét a kutatásnak ebben a témában, vagy a bizottság hajlandó a finanszírozást is adni a kutatás ösztönzésére területem, és vajon az Európai Bizottság szándékozik-e iránymutatásokat kérni az Európai Gyógyszerhatóságtól, ügynökségtől, az európai piacokon szereplő ilyen termékek biztonságát illetően, és a bizottság vajon terveze olyan jogszabályt javasolni, amely a kanabis alapú gyógyszerek hozzáférésének egyenlőségét irányozná az EU-ban. És az IMCDD-nek intézett kérdésem a végén. Hiszen gyakran világszerte más és más jogszabályok jönnek létre az éves kanabis jelentés után, vajon a gyógyszereszti felhasználásról szóló kutatás és tanulmányok vajon folynak-e. Thank you, Mr. Flanagan. Köszönöm szépen, Flanagan úr, parancsoljon. Ahogy az utolsó hozzászólás mondta, nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a gyógyászati célból, illetve a rekreációs célból felhasznált kannabisz között. Azt gondolom, hogy itt nem igazán sikerült megoldást találni a bizottságnak ebben a témában, mert nagyon sokat beszéltünk olyan dolgokról, ami nem a gyógyászati felhasználáshoz kapcsolódott, inkább másról. Nagyon sok ország említette, az elmúlt évben az ír köztársaság is nagyon sok ember számára lehetőséget adott a gyógyászati célú kannabisz felhasználására. De ehhez óriási harcra volt szükség. Egyrészt azok részéről, akiknek szüksége volt rá. Volt egy hölgy, egy barátom, és kapcsolódnék itt ahhoz, amit a CBD-ről mondtak, illetve a különböző gyógyszerekről. Trevet szindrómában szenved, és 150 ezer eurósra rúgott a kórházi kezelés költsége évente, nem beszélve arról, hogy milyen pokol volt a lánya élete. Európában nem csak Írországról van szó, nem csak a pszichoaktív részről van szó, amikor a devet szindrómáról beszélünk, szükség van a THC-ra, és csak engedéllyel lehet hozzáférni Pillanatilag ennek a személynek Hollandiába kell negyedévenként utazni, és egy vagyont kifizetni, hogy elhozhassa ezt a gyógyszert. Úgyhogy ezen változtatni kell, mert amióta elkezdte szedni ezt a gyógyszert, semmilyen ö, rohama nincs. Tanulmányokra van szükségünk. Ö, nagyon-nagyon sok más esetről is tudunk, ahol az emberek élete változott meg, úgyhogy lépnünk kell. És a legjobb megoldás erre az, hogy tényleg különbséget tegyünk a rekreációs és a gyógyászati felhasználás között. Tennünk kell valamit, mert olyan problémával kell szembenéznünk, hogy itt ez a személy Írországban, amikor azt mondták nekünk, hogy az állam hivatalosan nem hozhatja be Hollandiából Tudom, hogy ennek a családnak azt mondták, hogy menjen a csekőztársaságon keresztül, menjenek oda és hozzák be, mert egyszerűen legálisan nem lehet behozni. Ez felveti az egész Európai Uniós kérdést, hogy mi a helyzet a termék összetételével. Nagyon fél ennek a gyereknek az édesanyja, még akkor is, hogyha Hollandiából behozhatják, attól tartanak, hogy egy másik terméket használnak, és nem ugyanezt, akkor ez nem olyan jó eredményeket tud elérni. Több százan kerestek meg, akik egyszerűen pokolban élnek. Van egy férfi, akinek pelenkát kell hordania, hogy ne legyen inkontinens. Úgyhogy valamit tennünk kell, mert az emberek egyszerűen pokolban élnek, és lehetnek tanulmányok világszerte, fontosak lehetnek ezek, viszont a leglényegesebb dolog az, hogy segítsünk az embereken, és az életüket könnyítsük meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adnám vissza a szót. És azt hiszem volt egy kérdés is. Gusztjain úr következik, majd Mozzarini asszony parancsoljon. Uram, először öné a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretnék jóknak köszönetet mondani, akik hozzászóltak, megjegyzéseket fogalmaztak meg. Azt gondolom, hogy minden felvetés rendkívül fontos volt, és értékes hozzájárulás. Először is tájékoztatásképpen el szeretném mondani, hogy az IMCDD a kanabisz terápiás hatásait vizsgálandó, legalábbis ami az eddigi bizonyítékokat illeti, az idén karácsony előtt kell, hogy megszülessen a jelentés. Valóban az az elképzelés, hogy minél több tanulmányt, jelentést gyűjtsünk össze, amennyit csak lehet, és hogy a nemzetközi szakértői panel is segítsen nekünk abban, hogy megértsük, hogy mit mondhatunk, és mire kell odafigyelnünk. Egy évvel ezelőtt született egy jelentés Amerikából a kanabisz terápiás tulajdonságairól, vagy kanabisz alapú gyógyszerekről. Az egyik dolog, ami el is hangzott, és amit ki szeretnék emelni, az az, hogy ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen ismeretek állnak rendelkezésre világszertre a cannabis terápiás tulajdonságairól, nem csak az EU-ban, ugyanabban a helyzetben kerülünk, mint a neurotranszmitterekkel kapcsolatban 25 évvel ezelőtt, amikor először feltalálták az első depresszió elleni gyógyszereket. Úgyhogy Tudatában kell lennünk annak, hogyha a kutatásban nem fektetünk be, akkor nem fogjuk jobban megérteni azt, hogy milyen potenciális, hatékony terápiás tulajdonságokkal rendelkeznek a kanabisz kivonatok. Azt hiszem, hogy Dali asszony helyesen fogalmazta meg, hogy több mint száz különböző anyagról van szó magán az kanabiszon belül, ezért nem nagyon szeretjük az úgynevezett gyógyászati kanabisz kifejezést, mert nem gyógyászati ópiumról beszélünk, hanem a morfiumos kezelésről, például a rákos betegek fájdalmának csökkentése érdekében. Fenegen úr többek között megjegyezte, hogy mivel nem igazán ismerjük a valós tulajdonságait ezeknek a kivonatoknak, mert nincs megfelelő kutatás emögött, olyan helyzetbe kerülhetünk, mint 15-20 évvel ezelőtt. Egyes országokban nem igazán fejlődött tovább ez a dolog, vannak erkölcsi akadályai a morfium alkalmazásának, például, hogyha a gyermekek fájdalomcsillapításáról van szó, rákos gyermekekre gondolok itt. Ezért kell bizonyítékokat gyűjtenünk, még többet, de hogy pozitív megjegyzéssel pozitívabb megjegyzéssel zárjam. Talán érdekes lenne, hogyha ez a parlament, ez a szakbizottság a bizottsággal együtt további prioritást fogalmazna meg a jövőbeli kutatóprogramok eh, eh, keretén belül, beleértve a következő több éves pénzügyi keret tárgyalásait az EU költségvetése érdekében, mert tudjuk, hogy több kutatásra van szükség mint ahogyan az az Egyesült Államokban is történt. De ugyanakkor nem szabad úgy tekintenünk a kanabiszra, hogy úgy tegyünk, mintha jobb lenne, mint a morfium a hatását illetően. Vannak ugyanis olyan emberek, akiknél az opioidok rendszeres hatá- használata negatívan befolyásolja az egészségállapotukat. Lehet, hogy a kanabisz tudna segíteni, még akkor is, hogyha nem föltétlenül ugyanaz a hatása, mint például a morfiumnak. Végül pedig, ami megint csak fontos, hogy itt nem csak a kanabiszról van szó, hanem vannak más anyagok is, amelyeknek lehet terápiás hatása. Az Egyesült Államokban született egy ö, tanulmány az extáziról, az MDMA-ról, Lehet, hogy olyan 10-15 év múlva tehát már nem hallunk olyan ö, esetekről, mint amelyekről ma hallottunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mozerini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Dali asszony kérdésére reagálni. Szerintem senki nem vitatja azt, hogy a kutatás alapvető fontosságú ebben a tekintetben ahogy a más esetekben is, a kutatás és a megfelelő beruházás, pénzforrások beruházása nagyon fontos. Nem vagyok abban a pozícióban, hogy megválaszoljam, mely pénzalapokat lehetne ezzel a kapcsolatban felhasználni, de egy másik bizottság valószínűleg konkrétabban tud válaszolni annak, lehet, annak kérdésére, hogy milyen finanszírozási lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Ugyanez egyébként az IME iránymutatásával kapcsolatban, hogyha döntés születik a bizottsággal, a parlamenttel együtt, hogy több kutatásra van szükség, és hogy összességében, illetve együtt kell dolgozni ezzel a témával kapcsolatban, szerintem az iránymutatást lenne a munkánknak az eredménye. Minden esetre visszatérnék arra, amit már említettem, hogy nagyon sok olyan beszámoló van, ami mond valamit, aztán vannak más beszámolók és jelentések, amelyek mást mondanak. WHO jelentésekre gondolok itt, nagyon komoly szerzőkre, akik a kanabisz orvosi célú felhasználásával foglalkoznak már évek óta, és a bizottságnak jelen pillanatban az a meglátása, hogy bár tisztában van azzal a fájdalommal, amit az orvosi célú kanabiszal lehetne gyógyítani, hogyha jó minőségű és biztonságos, hatásos termékeket akarunk akkor több kutatásra van szükség, és száz százalékig biztosak kell lennünk abban, hogy ezeknek a termékeknek csak előnyeik vannak, és nincsen mellékhatások. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennyi, ennyi lenne. Én ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Köszönöm minden kollégának, hogy részt vett ebben a vitában. És hogy felhívták a figyelmet erre a nagyon érdekes témára, Köszönöm szépen a bizottságnak is, illetve az ügynökség képviselőjének és igazgatójának. Most pedig akkor a következő napi rendi pontra térünk át. Ez a hetes napi rendi pont, kifog, illetve a nyolcas eh, kifogásokkal fogunk foglalkozni, megint csak a GMO-kkal kapcsolatban. Szerintem mindenki ezeket megtalálta már a dossziéjában, itt látják a számokat, a napirenden is szerepelnek. Géntechnológiával módosított kukoricafajtákkal kapcsolatos kifogásunk. A kifogásnak több társelőadója van, néhányan itt is vannak közöttünk, úgyhogy akkor nekik fogom megadni a szót majd az egyéb képviselőknek, akik szeretnének ezt hozzászólni. Tehát Stace úr, Hüvés asszony fog az ő nevében hozzászólni, jól tudom. Herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Maria Hojbuch vagyok, Bart Staes kollégája vagyok az Agri Szakbizottságban és a Deve Szakbizottságban. Bart Stiles kért engem arra, hogy képviseljem ma őt a Kokubusz szakbizottságban 25 mentesítési jelentést kell megvitasson, ezért mentette ki magát itt. Két ellenmondás, két GMO tekintetében, amelyet öt frakcióbeli kollega Bártel együtt nyújtott be. Azok a kukoricafajták, amelyek GMO vagy keresztet GMO, tartalmaznak. A vonatkozó kódszámú termékek, illetve az 5922 kódjelű kukorica engedélyéséről van szó. 2014 elején a Környezetvédelmi Bizottság 24 ellenvetés ellenére az EU-ban való engedélyezését, 18-at pedig élelmiszeripari alkalmazásban is engedélyező. A két fajtán túl, amiről ma beszélünk, az összes többi a plenárison elfogadásra került. Az a tény, hogy az Európai Bizottság továbbra is szisztematikusan engedélyez GMO-kat, anélkül, hogy figyelmenni a parlament véleményét, Európa állampolgárinak megsértése. Ezek a dönt jelentések jól mutatják, hogy milyen aggályokat fogalmazunk meg. A különféle glifoszát és glifoszinát elleni ellenállás, illetve egyéb herbicidek fennállásának vizsgáltanak hiánya. Aztán hiányzik egy megfelelő kockázatelemzés is. Annak ellenére, hogy a hatóságok, a tagállami hatóságok több ö, bírálatot fogalmaztak meg az EFSA kockázatelemzési hiányosságai kapcsán. Nem veszik eléggé figyelembe az elővigyzetősági elvet, és nem demokratikus döntési eljárásban valósulnak meg ezek a döntések. A keresztezett termékek, különösen a, a MON 87427 ben a a 8742-es MON számú a másikkal való kereszteződésében, illetve a MON 87427 az NK 603-mal való ö, eredményeit a Monsanto nem publikálta. Tehát az összes kombináció értékelési nélkül nem lehet elégséges tudományos alapotnak értékelni ezeket az engedélyezési eljáráshoz. Glifocinát toleranciával beazonosított kukorica termék, amelyet 2018. július 22 óta nem alkalmazható az EU-ban, a döntés szerint. Ez azonban felveti a kérdést, hogyan lehet az, hogy egy herbicid, amely tudottan mérgező ahhoz, hogy az EU-ban engedélyezésék, a géntechnológiailag kezelt kukoricában maradvány molekulaként nyugodtan forgalmazható élelmiszerek felhasználásban is. Az EFSA ugyanakkor herbicid maradványokat nem talált, és nincs információ arról sem, hogy gén technikailag módosított herbicid toleranciával bíró növények maradványai vonatkozóan milyen maximális mennyiségek volnának engedélyezhetőek az EU-ban. A 2015-ös éves jelentésében az EFSA a peszticid maradványok tekintetében nem helyez el hangsúlyt a géntechnikailag módosított herbicid tolerant haszonnövények tekintetében bár, abból indulhatunk ki, hogy ezek a természetben több herbicid herbicid maradvány mutatnak, mint a nem génkezelt termékek. A glifoszinát pedig, mint herbicid, nem is szerepelt koordinált kontrollprogramok tárgyaként. A mi indítványunk felhívja az Európai Bizottságot arra, hogy az import, ne engedjek géntechnikailag kezelt termékek importját, amelyek melyek az EU-ban tiltott herbicidekre toleránsak. Az adatok hiányában Tehát van egy eset, amely erre utal. Az adat hiány az fényében és az adott esetben levő maradványok ismeretében érthetetlen, hogy hogyan nem biztosítják az egészségvédelmét. Bár Stiles nevében köszönöm a kollégák támogatását a GMO elleni felvetéseinkben, és remélem, hogy önök ezt a véleményt holnap a szavazás során is támogatni fogják. Thank you very much. Madam Evi? Uh, I'm sorry. Elnézést. Kallenbach asszony. Then Madam Evi there. Well, no, thank you very much. Ah, always a little bit Köszönöm szépen, mindig egy kicsit eh, elkések, de mm, egy eh, csoport látogatott hozzám. A MON 87427-es kukoricáról beszélünk, illetve az 59122-ről. Az egyik a glifozátra rezisztens, a másik pedig a glifozin herbicideket eh, tolerálja ma ez a hozzászólás egy kolléga nevében eh, történik, aki nem tudott eh, ma eljönni. A GMO kukorica, ahogyan mondtam, glifozátra és glifozinetra toleráns. A GMO kukoricát azért dolgozták ki, hogy a herbicid rezisztens gyomnövényektől megvédjék a kukoricát. Azonban a maradvány anyagok eh, komplementer herbicidekkel, ezek hatását még nem értékelték. Ami pedig, ha harmadik országokra kerül át ez a, kerülnek át ezek a maradványanyagok, ezeknek a hatását sem vizsgálták. A módosított illetve az MON 87427-essel kapcsolatos értékelés, EFSA értékelést ne fogadjuk el, ugyanis toxicitása, illetve az immunrendszerre gyakorolt hatásával kapcsolatos vizsgálat és eredmény nem megfelelő. Ami pedig a környezeti kockázatértékelést illeti, az is helytelen, és el kell utasítanunk azt, hiszen nem tartalmazza szükséges adatokat. Ami pedig a korábbi kifogásokkal hasonlóan úgy gondoljuk, hogy bár elismerjük, hogy súlyos problémák vannak a döntéshozatali eh, folyamattal, a komitológiai javaslat tekintetében, a bizottság a továbbiakban is a GMO engedélyezését javasolja ezzel kapcsolatban pedig az állandó bizottság részéről semmiféle e, vélemény nem történt. A 182 per 2011-es rendelet kimondja, hogyha más végrehajtási rendeletek elfogadását fontolják meg, például az adózás, fogyasztóvédelem, egészségügy, környezetvédelem területén. A kiegyensúlyozott megoldás során a bizottság törték, törekszik arra, hogy a fellebezési bizottsághoz való fordulás, illetve a végrehajtás tekintetében a megfelelő megoldást megtalálja. E pontosítás ellenére kétség kívül a bizottság a továbbiakban is jóvá kívánja hagyni a GMO növényfajtákat, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ezt helytelenítjük, Különösen, hogyha teljesen nyilvánvaló, hogy a javaslatokat minősített többsége a tagállamok soha nem fogják támogatni. Köszönöm szépen. Most pedig Evi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is támogatni szeretném ezt a kifogást. A kollégákkal együtt aláírtam. Egy csomó eset áll már mögöttünk, amikor az állat egészségügyi élelmiszer lánci bizottság egy úgynevezett nem véleményt adott ki, és nagyon sok esetben olyan esetekben, mint ma, amikor két GMO kukorica ötvöződik, és pozitívan ítélik ezt meg, pedig egyáltalán nem az európai lakosság többségét képviselik. A két MGO, amiről már a kollégák is nagyon hatékonyan szóltak, és pontosan, hogy mi motiválja azt, hogy ellenezzük, kifogásoljuk ezen új MGO-k engedélyezését. Az első kukorica, amit a Monsanto javasol, genetikailag módosított kukorica, és már említettük, a eh, a szemben rezisztens. És megint csak egy olyan esetről van szó, eh, mint egy csomó más esetben, eh, adatokat fogadtunk el, amikor a herbicidet állandóan használták. De ez rákkeltő. A probléma, amelyel szembe kell néznünk, a maradványokat illetően, hogy ezen herbicid esetében komolyan kell szembenéznünk ezzel a témával. Ennek a problémának az értékelése pedig nem megfelelően történt, sőt, egyáltalán nem foglalkoztak vele. Nem figyeltek oda ezekre az aspektusokra. Ezen kukoricák, a két ötvözött kukorica esetében a Monsanto nem biztosított megfelelő adatokat, kísérleti eredményeket, hogy alátámassza azt a tényt, hogy nem, kocká, ne, nem jelentenek kockázatot, hogy az európai állampolgárok egészségét próbálják megőrizni. Azonban a glufozináttal, szemben ellenálló kukorica esetében kevesebb, mint 6 hónapig tartott az engedélyezés, úgyhogy én is szeretném, ha demokratikus döntés születne az MGO-k esetében, ugyanis ma ez nem így van. Nagyon remélem, hogy a rendelet keretén belül nem fogják ezt engedélyezni a, a szakbizottsági vélemény nélkül. Köszönöm. Köszönöm. Most az árnyék jelentés készítők következnek. Fjellner úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem azt kell feltetjük kérdésként, hogy mit teszünk, mit akarunk elérni ezekkel az ellenvetésekkel, Jogi szempontból ez nem olyan fontos eszközök, mert igazából nem változtatnak valóban sem, semmin, ám fontos intézményi funkcióval bírnak azért. A parlament ezzel az eszközzel tudja megvizsgálni a bizottság működését és döntéseit felülvizsgálni. És ezért kell körültekintően alkalmazni, ám nagy súlyjal ezt az eszközt. Ha nézd, megnézzünk eh, ehhez ilyen eseteket, akkor azt kell látni, hogy ezek az ellenvetések legalább két kritériumnak meg kell feleljenek. Egyrészt annak, hogy hogy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság túllépett hatáskörén egy döntés meghozatalában, vagy nem megfelelően intézkedik a jogszabály ügyében, akkor kell alkalmazni, vagy pedig, hogyha a tudományos, vagy a másik, hogyha a tudományos eredményeket abszolút sem beveszik. Tehát a magas vagyok, mint döntenek, ami ellenmond a tudományos eredményeknek. Hát az első kritériumot illetően, ugye bizottság hatáskörén túllépve jogot sértett volna, hát senkit sem hallottam, akár csak távolról is utal, akár utalást tenni erre. A jogszabályt követték, amit mi, mi fogadtunk el a tanácsal együtt, úgy, ahogy mi mondtuk a bizottságnak, úgy hajtja végre a jogszabályt. Ez lehet, hogy nem tetszik, de nem lehet kifogásunk itt. A másik kifogásra okozó kérdés az lehet, hogy olyan tudományos eredmények alapján járnak el. Itt pedig, én nem vagyok a GMO-k nagy szakértője, és hát azt is tudom, hogy egyetlen képviselőtársam sem eléggé szakértő ahhoz, hogy megítélje maga, hogy tudományosan biztonságosabb vagy sem. Ám a jogszabályban az EFSA-nak adtuk ezt a feladatot Megkértük őket, hogy a legjobb tudományos panelt felállítva döntsenek, illetve adjanak tanácsot. Megtették, megvizsgálták a kérdést, és azt mondták, ez a két GMO épp annyira biztonságos, mint a hagyományos kukorica az egészség tekintetében és a környezetvédelem tekintetében. Ezt találták, ezt mondták. Most egy kicsit össze mert a fejére, fejére állt a dolog, ugye most meg a vita arról szól, ugye emlékeztet arra a vitára, ami egy darab ideje folyt a, a klímaváltozás témájában. Néhány kollega, főképp az, a UKIP részéről azt mondta, ha hát nincs is, nem is létezik a klímaváltozás, vagy van akkor más az oka, mint... És a tudományos eredmények pedig, pedig hibásak mondták. Nekem vannak saját tudósaim, azok meg mást mondanak, mondták ezek az emberek. Most viszont ez szakbizottságnak sokszor a többsége pontosan ezt csinálja. Mint. Ők megtalálják a saját tudósukat, aki más mond. Holott a, mi, nekünk van továbbra is a világon a legkeményebb GMO-kat szabályozó jogszabálya nálunk van a világon a legkeményebb tudományos vizsgálat ezt megelőzően. És ez a, a, átment a tűfokán a, ez a két kukorica fajta. Mégse akarjuk most. Vagy úgy tűnik a szakbizottság többsége felé hajlik, hogy nem. Szerintem ezzel a jogi eszközre visszaélünk, illetve nem megfelelően használjuk ezt a jogi eszközt, és úgy gondolom, hogy folyamatos kísérlet történik arra, hogy alássák az, azon intézmények hitelességét, amelyeket mi bízunk meg, hogy dolgozzanak nekünk. És általában a tudományos alapú szakpolitika csinálást ássák alá. Szerintem egyre több kollega meg fogja kérdezni ennek a, ennek a hasznát, és ellene fognak szavazni ennek az ellenvetésnek, mert a valóságon úgysem változtatnak, ám az intézmények és a jogszabályalkotás hitelességét ássa alá, ez esetben éppen egy olyan jogszabályt, amit mi együtt fogadtunk el nem olyan régen. Thank you very much, Mr. Fjellner. Köszönöm szépen, Fjellner úr. Most az többi képviselő is hozzászólhat. Ayuso asszony az első, Kadenbach asszony, majd Balcó úr. Először Ayuso asszony, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak szeretném támogatni azt, amit Fjellner úr mondott, és szeretném kiegészíteni azzal, hogy most arról beszélünk, hogy egészségesek, vagy okoznak-e valamilyen kárt. Most nem arról beszélünk, hogyha herbicid rezisztensek, nem a herbicidekről szól ez a vita, hanem arról, hogy biztonságosak vagy sem a GMO-k. És biztonságosak, ezért nincs értelme ennek az kifogásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Káldenbach asszony. I couldn't disagree more. Talán eh, ennél jobban, vagy ennél kevésbé nem is tudnék egyetérteni. Röviden összefoglalva tehát, e két gén technológilag módosított kukoricafajtánál arról van szó, hogy ellenállnak a glifoszíneknek és a glifoszátnak. És annak idején az EPP egyetértésével sikerrel jártunk abban, hogy a rendkívüli bizottságban megvizsgálhattuk egyrészt, hogy a tudományos adatok az enged, a glifoszát engedélyzésének meghosszabbításához vezettek, hogyan jöttek létre ezek a döntések, hiszen a házban több kollega úgy gondolja, hogy a glifoszát és annak engedélyezése az elővigyezetességi elvnek nem felel meg, és ezért adottak ellenmondások. Csak ebből az aspektusból vizsgálva lehet a két kukoricafajta engedélyezését, amelyek ezen herbicid termékkel szemben rezisztensek, a glifoszát fokozott alkalmazásához vezethetnek. Ezért mondhatjuk azt, hogy igazából tök mind, teljesen mindegy, hogy mi ellen rezisztensek. Abszolút fontos azonban azt megállapítani, hogy olyan kukoricafajtákról van szó, amely pótlagos plusz glifoszát alkalmazást hát legalábbis ösztönözne, vagy engedne meg a természetben. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy jelen pillanatban nem szabadna engedélyezni ezt a két kurcafajtát. Thank you. And Mr. Éppen Balc úr. Elnök asszony, köszönöm a szót. Én csak emlékeztetni szeretnék Jean-Claude Junckernek egy ígéretére, ha jól emlékszem, 14-ben már a bizottság munkaprogramjában kitért arra a döntéshozatali eljárásra, ahogyan a GMO engedélyek megszületnek. Nevezetesen nem kapja meg soha a tanácsban a szükséges többséget, de az eljárási szabályok szerint egy ilyen esetben a bizottság végül gy mondta arra kényszerül hogy engedélyezze. ezt elfogadhatatlan és antidemokratikus eljárásnak minőstette. azóta azonban semmi nem történt nem változott sőt amikor andriukaitis biztos úrnak ezt egy bizottsági ülésen megkérdeztük sőt plenáris ülésen hebegve habogva azt mondta hogy nem lehet ezt a változtatást megtenni mert akkor más egyéb esetekben is így kéne eljárni. csak jelzem azt hogy jean claude juncker által antidemokratikusnak ítélt eljárás változatlanul tovább él minden ígéret ellenére. köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Van még valaki? Ha nem, akkor az Európai Bizottságé a Rüsszi asszony. Jól ejtem a nevét? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a parlamenti képviselők kérdéseit és kommenterét, amelyeket nagy figyelemmel hallgattunk. Itt most két engedélyezésről folyik a vita. Ez egyik egy új GMO, a másik pedig egy megújított engedélyezés el kell mondjuk, hogy az Európai Bizottság a Tanács és Parlament által ráruházott hatáskör alapján járt el. Mindjárt elmondom miért. Nagyon átfogó kockázatelemzés történt, és ez alatt nem találtunk hiányosságot, és ezért született meg a pozitív döntés az emberi és átegészségügy és a környezet védelme szempontjait követve több tagállam kommentálta ezeket az alkalmazásokat, az EFSA ezekre választ adott, ugyanez igaz a közvélemény felvetéseire. A keményítő tárgyában, és egyetlen olyan új információ sem érkezett be, amely a kukoricatárgyában született pozitív döntést ellenezte volna ennek alapján döntöttek, a, szavaztak a tagállamok, és hogy egyik e, képviselő mondta, az állandó bizottságban nem volt ellenmondás, így jövő hétfő megy a, a felebezéli bizottság elé az engedélyezés. Meghallgattam a növényvédőszerek alkalmazására vonatkozó felvetéseket, és helyén való az ajtásuk, hogy a kukoricafajták rezisztensek ezekre a növényvédőszerekre. Ám az Európán kívül minden olyan növény, amelyet, amelyeket importálnak az Európai Unióba, meg kell feleljen a maximális fennmaradott reziduális mennyiségeknek, amelyekről mi döntünk itt Európában, mennyi ez a reziduális mennyiség, amelyet engedélyezünk a glifoszát, a glifoszinát és egyebek tekintetében. Ezeket mi döntjük el, és minden importált termékre alkalmazandó a GMO élelmiszerekre és takarmányokra is, valamint a két kukoricafajtára is, amiről ma beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a kukoricák, fajták ember egészségre, átegészségre vagy környezetre negatív hatással volnának, hiszen a jogszabályunk alapján a jogi kereteken belül ellenőrizzük ezeket. Egy másik aspektust illetően, amelyet hallottam, hogy a, a herbicid hatását nem veszik figyelembe. Hát de figyelembe veszik, hiszen az, az EFSA az Európán kívül her, herbicidekkel kezelt növények esetében is vizsgálja a változásokat, a fenotipikus és egyéb karaszkeresztikában lódó változásokat, és hogyha szignifikáns változást látunk, akkor további tanulmányokat indítunk el. A sokfélesége való hatás érve is elhangzott. Azok az országok, ahol ezeket a GMO-kat termelik, szuverén országok. Tehát nem mondhatjuk azt nekik, hogy ne termeljenek. Hogyha hagyományos biodiverzitást követik, akkor a szabályok alapján járnak el ott helyben, de mi nem mondhatjuk azt nekik, hogy ne termeljék ezt vagy azt a növényt, ami az, az, a szubkombináció, az alkombináció értékelését illeti, valaki azt mondta, hogy nem értékelték. Az egyes alkotóelemeit ezeknek a keményítő fajtáknak az EFSA vizsgálta, és magának a keményítő terméknek is, és is vizsgálta. Azt tehát nem lehet nagyon mondani, hogy az EFSA nem teljes körű vizsgálatot végzett. Hát legalábbis nagyon nehéz elfogadni számunkra ezt az állítást az érmetesnek megfelelően és jogszának megfelelően vizsgáltunk és jártunk el. Azt is hallottam, hogy több demokráciát kérnének ebben a folyamatban. Az Európai Bizottság természetesen javaslattal élt a tanács és a önök háza felé javasolva azt, hogy a tagállamok korlátozzák a GMO takarmány és élelmiszer importálását, mert ezek a kukoricák, ezeket a kukoricákat most importálják a tagállamok. Úgyhogy a tanácsnak és a parlamentnek küldtünk egy javaslatot, hogy a tagállamok korlátozhassák ezeket az importokat. De a parlament már elutasította ezt a javaslatot. A másik javaslatot, illetve a komitológiában azt javasolták, hogy utasítsuk el az összes olyan javaslatot, ahol az állandó bizottságban nincs vélemény. Megint csak volt egy olyan Európai Bizottsági javaslat, amely több demokráciát vezetett volna be a folyamatba és általában azt szerettük volna kérni a parlamenttől, hogy folytassanak vitát, mely a tanácsot rávehetnék arra, hogy pozitív eredményre jussunk a több demokrácia érvényesítésében és keresésében. Végül tehát azt mondhatom, hogy a bizottság nincs akar, hogy visszavonja ezeket a tervezeteket, mert a ránk ruházott hatáskörön belül intézkedtünk az Európai Parlamenti kérdésekre mint ma is, és mindig szívesen válaszolunk, szóban és írásban, és reméljük, hogy talán az egy, legalább némileg enyhítettünk egyes aggájaikon. Köszönöm én is. Úgyhogy ezzel akkor lezárjuk a gmo kapcsolatos vitánkat, és holnap fogunk szavazni itt az MV-ben. Kedves kollégák, akkor ennyi volt mára. Megkapták a holnap reggeli délelőtti napi rendünket, kilenckor találkozunk. Akkor találkozunk, illetve kilenckor kezdjük a koordinátorokkal, és 10-15-kor találkozunk a szavazáshoz. Kellemes estét!